Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, akkor elkezdjük a mai ülést. For this afternoon. Ma délután, uh, ma délutáni munkánkat tehát uh, elkezdjük. Köszönöm, hogy itt vannak, bár nem sokan, tehát uh, annál fontosabb mindenki, aki itt van, és maradjanak is 6.30-ig, amennyiben erre kérhetem önöket. 2015. szeptember 21-e van, 3 óra, 3 órától 6.30-ig. Napirend... The MEP file. A napirend el lett küldve önöknek, tehát a képviselői dossziéban van. Ugyanígy néhány módosítást javasolnék ehhez. A 7-es és a 14-es napi rendi pontok meg lesznek cserélve. All of them. The consideration of draft opinion on capital... Tehát a tőkepiaci unió raportére Lewandowski kollega jelentése 9 és 10 óra között lesz holnap, a koordinátorok ülése pedig kedden délután 5 órától 6.30-ig lesz, tehát az lesz az utolsó napi rendi pontja az ülésünknek, tehát nem egy létfontosságú változás történt. 8-as napi rendi pont szavazás a tárgyalások menetéről, az ISA 2-es, Zorinyó kollega jelentése. Nos, ezt a ezt a szavazást elhalasztjuk október 13-ára komoly okból kifolyólag. 7A is additional agenda. És e, a, van egy hát 7A nevű új napirendi pontunk. Ez a harmadik változás, harmadik javaslatom. A koordinátorok most azon buzgolkodnak, hogy a belső pontrendszerünket, illetve a jelentések és vélemények kiosztásának rendszerét felülvizsgáljuk. Szeptember 17-én a koordinátorok, a zöld koordinátor, illetve a GUE és az EFDD koordinátor azt kérték, hogy a múlt héten e, megtárgyalt álláspontot bizottsági szavazásra bocsássuk, és ezen levél alapján valamint a 205-ös házszabálycikk alapján szavazunk a koordinátorok döntéséről, amennyiben önök ezt hajlandóak elfogadni, vagy éppen leszavazni, tehát a koordinátorok döntéséről fogunk szavazni. Holnap 10 órakor. Ez azt jelenti, hogy a jelentések és vélemények kiosztásának rendszere, ahogy azt a koordinátorok eh, szeptember 15-én meghatározták, megint ismétlem, hogy a 205-ös cikk alapján történik ez a szavazás, négy frakció kérésére. Would be circulated to all members. Mennyiben elfogadjuk, akkor a szöveget, eh, mármint a szavazásra bocsátott szöveget köröztetni fogjuk a kollégák között. Tehát három javaslatunk van. Van -e ezzel kapcsolatban bármi kérdésük? Colleague the floor is yours. Tessék, kollega. Organize ourselves very quickly. Well, well, I am ready. Okay. Tessék, akkor elkezdhetem. Ugye Rajl úr következik. Na, fágat. Csak egy kérdésem lenne. Hogyan osztjuk ki a jelentéseket? Ez korábban mindig a koordinátorok feladata volt egymás között, tehát ez a koordinátor speciális feladata volt, és nem értem, hogy ez most miért változott meg, és miért kellett megváltoztatni a jövőben minden jogi kérdésről szavazni kell, hiszen ezek olyan kérdések, amelyek engem érdekelnek. Tehát, hogy vagy a koordinátorok végzik ezt a munkát, és akkor ez mindig is legyen érvényes, vagy pedig módosítsunk ezen, de akkor jövőben ez más kérdésekre is legyen érvényes. Tehát, hogyha van -e frakció, valamilyen frakciónak egy fontos témája, vagy ö, dolga, akkor arról itt szavazzunk. Hogyha a változásokat megszavazzuk az jelentések elosztásának rendszerében, akkor azt a jövőben a koordinátorfoforok fogják csinálni, nem pedig a bizottság. Igazándiból a rendszer változik, nem pedig a főszabály, ami szerint a koordinátorok felelnek a jelentések elosztásáért. Tehát a koordinátorok maradnak a felelősei az elosztásnak. We would, would, we would like only to change this. Csak a rendszert szeretnénk megváltoztatni that our committee ez eh, a kérdés pedig az, hogy a rendszer megváltoztatását megszavazza ez a bizottság. De a jövőbeni jelentés leosztások továbbra is a koordinátorok eh, feladatkörébe fognak tartozni. Tehát, Rajl úr érti most már? For you, yeah. Ich hatte das vorher schon verstanden. Már korábban is értettem hogy miről is van itt szó a szavazásnál, de nem értettem, hogy a korábbi szabályt miért nem a szakbizottság határozta el. A korábbi szabályt a koordinátorok határozták meg sok évvel ezelőtt, és hogyha most nem a koordinátorok döntenek erről, hanem a teljes bizottság, akkor csak arra mutatnék rá, hogy a jövőben valamennyi kérdésben, amelyek a szabályozáshoz kapcsolódnak, mindig szavazni kell. Ezt nem lehet egyszer megtenni. Herbert. Nem, Herbert. Well, was no request for voting. Nos, eddig nem volt olyan kérés, hogy a bizottságba szavazzunk erről. Tehát minden koordinátori döntés érvényes volt. Most három politikai frakció. Most azt mondta, hogy ezt a bizottságban eh, csináljuk meg. Végül is ez szokatlan, tehát abban egyetértek, de hogyha három frakció ezt kéri, akkor nekem az az egy kötelességem van, hogy szavazásra bocsássam. Nekem más feladatom itt nincs. De mindenképpen szokatlan a helyzet. Korábban, amikor te voltál az elnök, akkor nyilván senki nem kérte ezt a fajta ellenőrzést, de a koordinátorok ülésénél that the coordinators illetve az ülésen én mindig bejelentem, hogy a koordinátorok döntöttek egy sor kérdésben. Ha van valakinek ez ellen ellenvetése, akkor az most jelentkezzen, és nem szoktak lenni ellenvetések. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem fog változni semmi. Amennyiben vitát kell nyitni erről, azt is megtehetjük. Kedves kollégák, tessék, tessék, ön uram. Ε, ναι, Πρόεδρε, απλώ πολύ σύντομα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι η διαδικασία. amit mond igaz, az eljárás, a jelentésekkel kapcsolatos döntések. Nos, ez a koordinátorok kompetenciája. Miért akartunk erről a szakbizottságban beszélni? Azért, mert a rendszer változik. Nem a kezdetben, hanem itt ennek a folyamatnak a során. Volt itt az a javaslat, itt a mandátum felénél, itt van ez a javaslat. Mi úgy gondoltuk, hogy helyesebb erről itt vitázni, illetve szavazni a szakbizottságon belül, hiszen ez nagyon erőteljes változás, és nagy nézőpont közömség, különbség van a koordinátorok között. I expect... Köszönöm, kedves kollégák. Én azt szeretném, különösen a koordinátoroktól kérem, hogy tájékoztassák az összes képviselőt arról, hogy mi is a helyzet mert akkor nem kell itt vitatkoznunk. Holnap ugyanis, holnap ugyanis szavazást szeretnénk tartani, nem pedig egy hosszú vitát. Holnap szavaznunk kell. Tehát én minden koordinátort arra kérnék, hogy ezt a témát a frakcióján belül vitassa meg. Fontos mindez, hogyha a holnapi szavazást időben be akarjuk fejezni. Köszönöm, kedves kollégák! akkor most ezekkel a változásokkal el tudják-e fogadni a, el tudják-e fogadni a napi rendet. Három változás van, senki nem ellenkezik, úgy látom. Nos, eh, elnöki közlemények. Maros Sefcsovicsal egy kibővített büró ülés lesz megtartva Strasbourgban az Energia Unió, Energetikai Unió állapotáról. Erre október 6-án reggel 8.30-tól 10 óráig kerül sor a VIC 200-as teremben, tehát Winston Churchill 200-as teremben. Ez egy informális beszélgetés lesz, ami azt jelenti, hogy az alelnök, Maros Sefcovics, és az ITRE szakbizottság képviselői beszélik át ezt informálisan, ezt a kérdést. Ilyesmire már sor került egy másik biztossal. Kivel is? Moedas. Moedas. Quite recently it was uh, with uh, Commissioner uh, Moedas. Moedas biztossal. Approval of minutes. The minutes of following meetings are included. Nos, a Július 15-i, 16-ai jegyzőkönyv az önök dossziájában szerepel, amennyiben nem kommentálják, azt akkor azt elfogadottnak nyilvánítjuk, e, és úgy látom, hogy nem nagyon akarják kommentálni. Akkor negyedik napi rendi pont, Horizont 2020 első eredmények, Robert Jan Smith e, e, főigazgatóval eszmecsere, aki az Európai Bizottságot képviseli. Üdvözlöm Önt itt, főigazgató úr, gyakori vendégünk to you, but it's very good that we are once again. gyakran itt van, de mindig örülünk magának. Presentation exchange of views on the very... Eszmecsere következik, nagyon fontos kérdésről, Horizont 2020, első eredmények. Tudja ön is, igazgató úr? Commissioner Moedas is a, is a... Moedas biztos. For our committee members Uh, Modest biztos úr állandó kapcsolatban áll velünk, és fontos, hogy meg is kapjuk ezeket az információkat. Az innovációs politika, az új technológiák, a kutatás, az hozzánk tartozik, és már 15 éve hozzánk tartozik, 2000 óta, tehát jó lenne, hogyha sikerre vinnénk. Fontos az igazgató úr. 15 év után, 15 éve csináljuk az innovációs politikát. Európa 2020, illetve Lisszaboni stratégia, ugye, ami 15 évvel ezelőtt kezdődött, és végre sikerre kéne vinni. Hogyan fogjuk ezt véghez vinni? Ez ugye a kérdés. Ön már jó ideje igazgató. Director. Thank you very much, uh, Chair. And, uh, Köszönöm, elnök úr, és tisztelt uh, képviselők. Örülök ennek a lehetőségnek, hogy itt lehetek önökkel, és tájékoztathatom önöket az első eredményeiről a 2020-as, Horizon 2020-nak. Majd az biztos úr az önök kérdéseire már küldött részletes választ, tehát a technikai részletektől meg is kímélném magunkat. Igazándiból én egy rövid bemutatót tartanék arról, hogy hogyan is alakul a Horizont 2020, illetve hogy az önök által is vállalt kötelezettségek hogyan valósulnak meg. Önök ugyanis konkrét megjegyzéseket tettek, amikor az egész program meg lett szavazva, és el akarom mondani most önöknek, hogy ez az önök számára nagyon fontos téma, milyen mértékben valósul meg. Beszélek majd a sikerekről, eredményekről, ugyanakkor rá fogok mutatni azokra a dolgokra is, amelyek miatt vannak aggodalmaink. Először is szeretném a sikerekkel kezdeni. A Horizon 2020 az egy rendkívül népszerű program. Mostanáig 65 ezer javaslatot, illetve jelentkezést kaptunk, ami azt jelenti, hogy a pályázók tudnak erről a programról. Összességében szintén jó, azt mondhatjuk, hogy jó minőségűek ezek a pályázatok. Van ez a kis könyv, amit a kezembe tartok, ami még erről a 65 ezer 65 ezer pályázatról még nem sokat mond, mert azokat még elemezzük, de beszél arról a 31 ezerről, amit addig kaptunk. Azt látjuk, hogy a pályázók azok a nagy társadalmi kihívásokra koncentrálnak, leíró célkitűzéseket akarnak, kiválóság, mint kritérium, szintén fő szempont. Ez, ez, erre önök is nagyon oda akartak figyelni. Ez az egyik jelzője, ami azt mutatja, hogy Horizon 2020 az egy siker. És aztán a másik dolog, amiről önök is azt mondták, hogy fontos, az az, hogy nem akarjuk lezárni a boltot. A 40%-a új a pályázóknak. Ebből a 40%-ból 80% KKV. És önök ezt akarták, ezt kérték. Tehát legyünk nyíltak, nyílt hálózatok, és nyissunk a kkv felé. Ezzel rátérnék a harmadik kiemelendő sikeres fellépésünkre, ez pedig kapcsolódik a KKV-k részvételéhez. A, a KKV eszköznek köszönhetően nagyon sok startupot, illetve KKV-t meg tudtunk nyerni a programnak. Önök alakították ki a célkitűzéseket, önök döntöttek úgy, döntöttek úgy hogy a költségvetés 20%-át KKV-knak kell szentelni. Ezzel kapcsolatban azt mondhatom el, hogy jelenleg 23%-nál állunk, tehát túl teljesítettük a célt. Ez főleg Tajer és Rübik képviselőknek jó hír, akik korábban mindig is kiemelték a KKV-k fontosságát. Negyedik pont. ez az elnök úr szívének lehet kedves, de Türmész úr is régóta kéri ezt. Az energetikáról van szó. Az energia területén volt a legfontosabb téma, amikor is a Horizont 2020 kialakításáról beszéltünk. Tehát a nem foszilis energiaforrások, illetve a piac kialakításának témája nagyon fontos célkitűzés volt a költségvetés 80%-át legalább a megújuló energiaforrásokra kell költeni, és 20%-ot pedig a piaci abszorpcióra. Ami a 80%-os célkitűzést illeti, itt 90%-ot teljesítettünk, tehát itt is jobban teljesítettünk, mint a parlamenti mandátum. Ötödik pont. ERC, a European Research Center. Ez az egyik legjobb dolog, ami az európai kutatással történhetett. Az elnök úr pontosan tudja, hogy mennyire sikeres ez a központ. Igazi, világszínvonalú normává vált az a peer review, amit a, ez, az, ez az Európai Kutatóközpont kialakított, tehát példaértékű. Volt egy személy, aki nagyon sokat segített az ERC felállításában, ez pedig Angelika Niebler. Tehát kulcsfontosságú volt a szerepe a program felállításában. Ezúttal is szeretnék neki köszönetet mondani, de másoknak is, például önnek elnök úr, hiszen ön az első naptól kezdve kiállt az ERC mellett. Hatodik pont. Christian Ehler éppen most ment el, pedig olyan témáról szeretnék beszélni, ami számára legfontosabb, ez az innováció segítése ez is szerepet kapott át a Horizont 2020-ban, és erről azt tudom elmondani, hogy ez az új kezdeményezés, amivel kapcsolatban az elején egy kicsit szkeptikusak voltunk, rendkívül népszerű. 264 javaslat érkezett, de csak 16-ot tudunk kiválasztani, úgyhogy láthatják, hogy milyen hatalmas az érdeklődés a kísérleti projekt iránt, mert még mindig kísérleti projekt státuszban van, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt komolyan kell venni, és kiválóak egyébként a javaslatok, amik érkeznek. Már majdnem végeztem. Hetes pont. A kiválóság terjesztése, illetve a részvétel terjesztése, rajlulat, rajlulat láta, látom itt. Barbara Kodoricskával ő kérte azt, hogy szélesítjük, szélesítsük ki a részvételt, próbáljuk meg csapatokat kiállítani, vagy csoportosítani, és ezzel a költségeket is csökkentjük egyértelmű, hogy nagyon nagy az érdeklődés ezen a téren is, és nagyon sok a nagy csoportos javaslat, illetve pályázat. A nyolcas pontom egy igazi fordulópont, egy forradalmi változás, ez az administratív terhek leegyszerűsítése. Grazia carvalho volt egy erről szóló jelentése, 51 egyszerűsítési javaslattal, ezt mi sorban betartottuk. Nagyon hálásak vagyunk neki, de hálásak vagyunk a szakbizottságnak is, hogy nem csak beszéltek erről a kérdésről, hanem sokat segítettek a megvalósításában is. Vannak-e gondok? Vannak. Ezekről is szeretnék beszélni. Azt hiszem egyértelmű, hogy a prioritásaikat teljesítettük, és nagyon népszerű a program. De vannak azért gondok is, és erről ezekről a problémákról nyíltan szeretnék beszélni először is folytonosan nyomon kell követni azt, hogy az összes tagállam részt vesz -e. Európában van egyfajta szakadék, tud, a tudományos kutatás területén, jó lenne, hogy ez nem mélyülne el jobban. Jelenleg még nincs ok komoly aggályra, aggodalomra, de nyomon kell követni ezt a folyamatot. A strukturális alapok és a Horizont 2020 együtt állása együttállásának kérdése és nagyon fontos, ezt is figyelni kell. Második gond a nemzetközi részvétel. A Horizont 2020 nyitva van a világ többi országgal számára is, tehát nem csak az EU-s, rész, az EU-s részvevők számára. A kiváló brazil, kínai, amerikai tudósok, illetve kutatók és részt vehetnek ebben. Mi a világ tudásának csak egyharmadát adjuk, tehát a nagy része, az, a világ nagy része Európán kívül helyezkedik el. Azt szeretnénk, hogyha jobban, hogyha azt szeretnénk, hogyha megnövekedne a nemzetközi részvétel a Horizont 2020-ban. A harmadik dolog az egyszerűsítés. Ahhoz, ahogy Mödasz biztos úr mondta, az egyszerűsítésnek sohasem lehet vége. A héten lesz egy komoly workshopunk, ahol az érintett felekkel arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet tovább egyszerűsíteni ezt a projektet, és ezt a kérdést a napirendről soha nem fogjuk levenni. De mi a legnagyobb gond? Erre azt mondanám, hogy az, hogy azt, azt mondanám, hogy túlságosan sok a javaslatunk. 12-14 százalékos jelenleg a sikerráta, tehát a sikeres javaslatok aránya. Nagyon sok kiváló javaslatot kell, vagy pályázatot kell sajnos visszautasítanunk. Láthatjuk, hogy hihetetlenül nagy az innovációs kedv, illetve a kapacitás Európában, úgyhogy sajnálatosnak tartom, hogy ilyen sok jó javaslatot, jó pályázatot kell visszautasítanunk. Ez egy dolgot bizonyít, ezt elnök úr, ez pedig az, hogy önök, elnök úr, a szakbizottság és a parlament eh, helyesen mondták azt, hogy 100 milliárdos kellett volna, hogy legyen, a, a költségvetés nem pedig 80 milliárdos. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, igazgató úr. Ön ugye korábban Kárvajó kolléga, képviselő volt korábban, és ha jól tudom, most eh, Műdasz biztos úr kabinet főnöke. Ez így van? Jól tudom? A member of cabinet. Kabinetjének tagja, nem kabinet vezető, de tagja a kabinetnek. Tehát még mindig kapcsolatban vagyunk vele. Most a koordinátorok, vagy a jelentéstevők szólhatnak hozzá. Krisztián Éler az első, ő jelentéstevő mégsem, de, de, a legutóbbi ciklusban ő volt a jelentéstevő. Köszönöm szépen! Teresa Madurelre hadutaljak, aki már nem képviselő, de ő is részt vett, és részt vesz a Horizont 2020-ban. Három kérdésem lenne. A legfontosabb az lenne, hogy az Költségvetési Bizottság és a Tanács között most kezdődött el a tárgyalási fázis a költségvetésre vonatkozóan. Kérdésem, hogy önök mire számítanak? Vagy a bizottság hogyan vélekedik, hogyan taktikázik ezzel kapcsolatban? Elképzelhető, hogy a backloading lesz belőle, tavaly ez volt, de hát ez egy ez egy időszakos megállapodás volt, most, egy, most az első évet írjuk, mire számítanak ezzel kapcsolatban? Ez kapcsolódik a másik kérdésemhez, a második kérdésemhez. A megszorítások miatt a horizont költségvetéséből is le kellett csippenteni, és ez is súlyos azt a helyzetet, hogy túl sok pályázatot kell visszautasítani, de ez a tagállami problémára is visszavezethető. Egy nemrégében jártam egy hivatalos konferencián, ahol egyetemi rektorok vettek részt, és az volt a fő felirat, a fő transzparens, hogy Horizont 2020 vagy halál. Tehát ez, ilyen időket élünk. Még van két részletkérdésem aggódom a közös kutatási projektek miatt, különböző érdekek és egyensúlyok és megszorítások között ez kicsit elveszett. Ez fontos lett volna az európai kutatási program szempontjából, de úgy tűnik, hogy a költségvetés áldozatául esett. Ön szerint mit lehet ebből kihozni, mit tehetnénk a közös kutatási projektekért? Utolsó kérdésem. A téma az egyszerűsítés. Mire számít? Az egyszerűsítés nagyon fontos, valóban, de strukturális szempontból az figyelhető meg, hogy egyre nagyobb teher hárul a különböző ügynökségekre, demográfiakokból is. Van-e tervük ezzel kapcsolatban? Ez működőképes? Vagy az RTT egyre kisebb lesz? Vagy egyre inkább a külső ügynökségeket kell támogatni? Milyen perspektívával számolnak ezzel a kapcsolatban? Elnök, köszönöm. Múdasszony. Thank you. Yes. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a prezentációt, és köszönöm, hogy ilyen nagy jelentőséggel tulajdonított a mi munkáknak is. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban lenne néhány kérdésem, egy egész konkrét kérdésem. Az egyetemi finanszírozás, illetve a lezárt éves, elszámol, lezárt éves alapú elszámolásra vonatkozna. Ezt részesítik elényben, vagy a havi elszámolást? Második kérdést. A belső költségek egyszerűsítése hogyan zajlik? Van-e itt vajon fix költségekkel dolgoznak el, dolgoznak el, vagy más munkamódszerrel? Más téma. Ki tudna egészíteni Budasz biztos úr javaslatát az Európai Innovációs Tanácssal kapcsolatban? Tehát erre vonatkozóan vannak e részletei? Ön szerint ez hogy néz neki? Illetve hogyan kapcsolódna más szervekhez, például az Európai Kutatási Központhoz? Nos, említette a kolléga, hogy költségvetési tárgyalások kezdődnek. Néha nem egészen világos, hogy mik a költségvetési szándékok illetve hogy a teljesítmény alapú költségvetéshez mindez hogyan kapcsolódik. Erre is vonatkozik itt tehát egy kérdésem. Elnök, köszönöm. A következő hozzászóló az ECR nevében Hemko úr, az alelnök úr. Köszönöm szépen. Néhány kérdésem lenne. Említette, hogy mennyire fontos az, hogy ez az európai program más, tehát harmadik országok számára is nyitott. Két nem EU-s országra vonatkozna a kérdésem, de ezek európai országok. Svájccal és Oroszországgal való együttműködés hogyan zajlik? Károsan hatnak-e erre az, egyre az együttműködésre azok a gondok, amik például Svájcban a bevándorlásra vonatkozó népszavazás után történt, avagy az Oroszországgal való kapcsolatot negatívan befolyásolják-e a szankciók. Második kérdése. Administratív terhek. Említette, hogy os a siker ráta, tehát a a pályázók 14%-a boldog csak, amikor megkapják a döntést ez azt jelenti, hogy a fennmaradó 86% meg csalódott. Vajon milyen hatása van ennek a tudós közösségre? Nos, a tudósoknak elég sok energiára, energiája rámegy arra, hogy ilyen pályázatokat írjanak, egyre kevesebb energiájuk marad a kutatásra, pedig ez lett volna ugye a cél. Még egy kérdésem van. A bizottság hány személyt alkalmaz közvetlen és közvetlenül a Horizont 2020 kapcsán? Ez hogy jelent, jelenik meg a költségvetésben? És ez mennyiben változás az előző programokhoz képest? Tehát kérdésem, hogy az adminisztratív költségek megnőttek-e, csökkentek-e, úgy azonosak maradtak. Hogy néz ez ki? Még egy utolsó kérdésem lenne. Múlt héten egyébként folytattam ezt a kérdést Mödasz biztos úrnak. Még nem kaptam rá választ, de azért önnek is szem. Úgy vélem, hogy a Horizont 2020-nak a különböző társadalomtudományokra is vonatkoznia kéne. És szerintem már van arra bizonyíték, hogy ez működőképes. Ha elolvasom ezt a könyvet, ami szerintem jó munka, gratulálok hozzá. Vannak olyan projektek, és nem is csak egy, ahol az a benyomásom, hogy mögöttesem társadalom tudományi kutatás rész, része is van a projektnek. Erre vonatkozik a kérdésem, és hogyha ma nem is tud válaszolni, örülnék neki, hogyha írásban vagy valamikor máskor azért megkapnám a választ. Köszönöm. Köszönöm. Te Bakker kolléga az ALDE nevében. Köszönöm, elnök úr, megköszönöm én is a bevezetőt. Nekem is lenne néhány kérdése. Említette, hogy túlságosan sikeres a program, ezért túlságosan sok pályázatot kapnak, ez azért is, illetve ez azért is van, mert az FC miatt alacsonyabb lett a költségvetés. Egy levelet küldött nekünk, és ebben azt írja, hogy nőtt a projektek minőségi szintje. Kérdésem, hogy vajon megváltozott a pályázati kiírás, mert hogyha ez tágabb értelmű, akkor nyilván több vállalatot vagy csoportot érdekel majd, többen fognak pályázni. Nyilván ez is befolyásolja a pályázatok mennyiségét. A tagállamok sokat beszélnek a kutatásfejlesztésről, az innovációról ugyan, de a költségvetési tárgyalásokban, illetve más szakbizottságban, szakbizottságokban nem igazán láttam arra bizonyítékot, hogy meg lesz majd ennek a finanszírozása is. Erre vonatkozóan két kérdésem van. Egy. A tagállamok vajon európai képletben gondolkodnak? Tehát európai céloknak az al céljait próbálják meg valósítani, avagy nem? Második kérdés. Nekünk itt a parlamentnek nem kéne szövetségeseket keresnünk a tagállamok között, hogy meglegyen a megfelelő tárgyalási erőnk a költségvetési tárgyalások során, akár az alapkutatásra is. Aztán van még egy kérdésem. A KKV-k, a kezdődő vállalkozások finanszírozására vonatkozik ez. Én itt azt látom, hogy ha nincsen hosszabb távú támogatás, akkor a kezdeti siker vagy elindulás után ezek a projektek vagy ezek a kutatások csődbe mennek. Kérdésem, hogy milyen hosszan érhető el ez a finanszírozás? Mert nyilván ugye két alapcélja van a Horizont 2020-nak, ezek a startupok segítése, illetve az alapkutatásban a kiválóság. Fontosnak tartom tovább azt is, hogy a benyújtott pályázatok célzatosan arra irányuljanak, amit a bizottság látni szeretne. Köszönöm szépen. Még valaki esetleg a zöldektől? Gue? Remek. Igen, Σμιτ, ευχαριστούμε για την παρουσία. Köszönöm szépen, Schmidt úr, köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk. A Horizont 2020-as program nagyon jelentős szerepet játszik a kutatás és innováció területén, és a gazdasági válság idején képes segíteni a KKV-kat, hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez, és előmozdíthatja az innovatív fejlődést. Sajnálatos módon ahelyett, hogy ezt a programot előrevinnék és megerősítenék, sajnálatos módon tehát még az előirányzatokat is csökkenteni kellett. A Horizont 2020 munkaprogram sokkal kevesebb forrásra jelentkezik jelenleg, mint korábban. Láthatjuk a hiányosságokat, gyengességeket, amelyek mindebből erednek, ezek nagyon súlyosak és így nem lehet megfelelni a társadalom igényeinek. Az első kérdés tehát az, hogy ön hogyan akarja megszüntetni ezeket a nagy hiányosságokat, ezeket a szakadékokat, űröket, már ami a finanszírozás kérdéseit illeti, és milyen intézkedéseket javasol ön annak érdekében, hogy az ilyen hiányosságokból eredő problémákat orvosolja, különösen a KKV-k esetében. November ben tavaly ellátogatott Smith úr hozzánk a szakbizottsághoz, és elmondotta, hogy különböző reform lehetőségeket tanulmányozott, hogy a KKV-k finanszírozáshoz jutását megkönnyítse. Egy évvel később milyenek tehát a javaslatok, amelyeket ön megfogalmazott, hogy ezen változásokat beindítsa, ezeket a reformokat, mivel a mostani beszámolójában erről nem hallhattunk. És még egy kérdés végezetül, milyen intézkedéseket tervez a Horizont 2020 program keretében, hogy elérjük az általunk kitűzött célokat, tehát az ipar és a kutatás szféreit összekapcsoljuk amely lehetővé tenni az új termékek kialakítását és a gazdaság fellendítését, valamint a munkahelyteremtést. Köszönöm. Next speaker. Köszönöm. Kapa asszony. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, főigazgató úr, ezt a rendkívül érdekfeszítő beszámolót. Elmondotta, hogy a Horizont 2020 valódi sikertörténet volt, és jelenleg is az, és azt is megmutatja, hogy mennyire fontos volt majd az biztos úrnak megírni a levelünket Éler úr részvételével is, hogy a Horizont 2020 forrásait nem szabad más program előirányzatokhoz átcsoportosítani. Nagyon fontos lépés volt ez, és lenne egy kérdésem a büdzsére vonatkozóan. A következő időszak vonatkozóan a Horizont 2020-at mindenképpen elegendő forrással kell majd ellátni. Milyen lépéseket tervezennek érdekében? És a második kérdés, ön elmondotta, hogy a világtudásnak egyharmada az EU-n belül van, ez nagyon jó, ezt nem szabad csökkenteni, inkább emelni kellene ezt az arányt. Milyen lépéseket tervezennek érdekében, és milyen lépéseket tenne a harmadik államokkal való együttműködést illetően? Ez egy nagyon fontos téma nagyon sok tudás teremtődik a harmadik országokban, mi a helyzet az USA-val, Kínával, Dél-Koreával. Ezek nagy témák, és még egy harmadik dolog. A vállalkozók, a szakértők bevonása az Európai Kutatási Tanácsba. Majd az biztos úrral már beszéltünk erről, történt előrelépés, és hogyan zajlik majd a jövőben ez a folyamat. Uh, thank you very much madam. Köszönöm, asszonyom, és mindenki másnak is, aki kérdéseket tett fel. Koordinátorok és képviselők. Igazgató úr, önnek adom meg a... Thank you very much, uh, delegates, for these uh, questions. Köszönöm. Um, Christian mentioned... Köszönöm, uh, tisztelt képviselők. Uh, ugye volt kérdés a költségvetésről, ami a kifizetési kifizetési pénzeket illeti, sajnos azokat a tanács rendre visszavágta, e, aminek következtében 1 milliárd euró a hiánya a kifizetéseknek. Nos, nyilván az előfinanszírozást csökkentjük, illetve halasztjuk a pályázatok kiírását. Így próbálunk megfelelni ennek a nehézségnek, de előbb-utóbb Ugye, ahogy önök is tudják, a hetes keretprogram, ami még továbbra is folyik, ugye az 9 milliárdos kifizetést igényel még, mielőtt a végső jelentéstételi időszak lezáródik. Tehát előbb-utóbb azok a számlák beérkeznek, és mi mindig is azt mondtuk a tanácsnak, hogy a kifizetési előirányzatokat ne vágják vissza. A parlament egyébként a hetes keretprogramnál is és a Horizon 2020-nál is már rámutatott erre a problémára. E, nyilvánvalóan ez minket is aggaszt, mert előbb vagy utóbb gondot fog okozni. E, most a strukturális alapoknál azt látjuk, hogy e, bizonyos késlekedéssel elkezdenek beindulni a beruházások, és aztán látjuk, hogy 17-18-ban a strukturális alapoknál komoly kifizetések lesznek majd esedékesek, és azok a pénzek adott esetben hiányozni fognak majd tőlünk. Tehát ami a félidős felülvizsgálatot illeti, az MFF félidős felülvizsgálatát, akkor ugye azt önök is tudják, hogy majd a bizottság miután gondolkozik ezen az ügyön, egy formális javaslatot tesz, ami az együttműködő kutatást illeti, nos, ez, ez visszaesett az elmúlt időszakban, nem gondolom, hogyha az egyes egyes kutatási programokat nézem, Marie Curie-t vagy másokat, akkor az, az, az nem látnám a problémát, tehát a, ez az együttműködésen alapuló kutatás továbbra is a fő csapás iránya a mi problémánknak, még hogyha a nagyobb projekteket nézem, akkor is azt látjuk, hogy a kollaboratív research nagyon is napirenden van. Ami az egyszerűsítést illeti, a programok igazgatásánál egyre hatékonyabban tudunk működni, különösen a végrehajtó ügynökségek miatt amelyeket felállítottunk, mert így most a bizottságnak megvan a maga szerepe, és az ügynökségeknek is. A bizottság a programozásra koncentrál, a végrehajtó ügynökségek pedig a pályázatokat kezelik, és a kifizetéseket eszközlik. Ez elég jól működik, és ráadásul a költségek is csökkentek ezzel. Hadd mondjam el önöknek, hogy a kutatás végrehajtó ügynökség eh, mindössze 3%-os rezsiköltséggel működik, ami azt jelenti, hogy szerződéses munkatársakkal és rugalmas munkaidővel a menedzsment költségeket lehet csökkenteni, mert eh, hiszen mindannyian azt szeretnénk, hogy ne igazgatási kiadások vigyék el a pénzt a kutatás előtt, hanem leginkább a kutatásoké legyen a pénz a ráadásul az elégedettségi rátája az ügyfeleinknek szintén nagyon nagy, különösen összehasonlítjuk az előző programokkal. Lewandowski eh, biztos úr, eh, ön is tudja, hogy a kutatások területén hogyan sikerült a költségvetést vinni, és két évvel ezelőtt eh, ön is kimutatta a jelentésében, hogy száz százalékig elköltjük a pénzeket. Mi nem hagyunk egy penit vagy egy centet sem elköltetlenül, amire nem minden szolgálat képes a bizottságon belül. Tehát azok a pénzek, amik nálunk vannak, azok okosan kerülnek elköltésre. Múdi asszony kérdezte a költségelszámolást. Nos, az egyszerűsítés kontextusában a full costot azzal felhagytunk, mint elszámolási módszerrel. Radikális egyszerűsítést akartunk végrehajtani, a brit és az ír egyetemek nyilván ennek nem nagyon örülnek. But I can also tell you, de elmondhatom önnek, hogy az audit problémák, illetve a pénzügyi ellenőrzési problémák, azok leginkább Eh, azokkal az egyetemekkel kapcsolatban merültek fel, amelyek teljes költségelszámolást alkalmaznak, eh, mert nem tudtuk eh, megállapítani, hogy a közvetett kiadások mégis mit akarnak. Tehát ezt nem mindenki örült neki ennek a lépésnek, de radikális egyszerűsítéshez vezetett, illetve csökkentett hibarátához. Mert most ugye, amikor itt vagyok és beszélek a hatékonyságról, illetve a tudományos innovációs aspektusról, eh, ugye most itt vagyok önöknél, de néhány hét múlva Gressle asszonyhoz megyek a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, ahol viszont a megfelelő pénzügyi igazgatásról kell beszélnem. Tehát minél egyszerűbb a program, annál kevesebb a hiba, és annál kevesebb pénzt kell visszahívnunk. Ön említette az innovációs tanácsot, majd ez biztos úrral gondolkozunk ezen, majd ez biztos úr, amikor kinevezték, for uh, frontier research. Azt mondta, hogy a funkcionális kutatásra megfelelő mechanizmusunk van, a startupoknál miért nem alakítunk ki ilyet. Ezt vizsgáljuk most, és jövő év elején valószínűleg ezt meg is tesszük. Ami a teljesítmény alapú, vagy output alapú finanszírozást illeti, ez megint egy nagyon forró téma. Most az elkövetkezendő napokban lesz egy szeminárium erről a témáról, azonban kutatás területén ezzel vigyázni kell, mert amikor valaki kutatómunkát végez, e, és annak úgymond nincs eredménye, az önmagában lehet, hogy eredmény. Tehát például az orvosi kutatásoknál, hogyha azt látjuk, hogy nincs eredmény, az azt jelenti, hogy van eredmény, mert mással kell foglalkozni, az, azzal a kutatási irányjal fel lehet hagyni. Tehát nem akarunk olyan, nem akarunk olyan egyszerűsítő intézkedést hozni, amelynek alapján e, a kutatók csak akkor kapnak pénzt, ha a termék megjelenik a piacon. Egész egyszerűen nem így működik a világ, tehát ezért nem mozdulhatunk el ebbe az irányba. E, e, ön Svájcról és Oroszországról kérdezett. Igen, az együttműködésünk ezekkel az országokkal bonyolult. Svájc így csak a Horizont 2020-nak az egy részében tud részt venni, illetve az ITER-ben tud még részt venni, de a többi többi részéhez a keretprogramnak nincsen társulva, ami nyilvánvalóan az együttműködést Svájccal korlátozza, ami Oroszországot illeti. Ott gyakorlatilag minden, minden visszafogott, tehát sokkal alacsonyabb szinten zajlanak a dolgok, és mint a, mint a jövőben. Ön, ön, ön azt mondta, hogy a kutatóknak kutatást kell írniuk, és nem pályázatokat megírniuk. Tehát a két lépcsős pályázással próbálunk ezen a problémán segíteni. Először azt kérjük, hogy mindenki adjon be egy tíz oldalas javaslatot, és aztán a részletes javaslat az már csak később jön. Mert hogyha már az első lépcsőben arra kényszerítjük a kutatókat, hogy részletes javaslatokat készítsenek, akkor az, az gyakorlatilag az emberi tőke elpazarlása, mert úgyis csak 12-14 százalék sikeres a pályázatoknak. Amerikából egy példa azt mutatja, hogy egy átlag kutató a munkaidejének 42 százalékát pénzalapkereséssel, illetve jelentéstétellel tölti. Tehát ebből a szempontból Amerika nem igazán jó példa, mert a kutatókat nem csak kutatnak, hanem adminisztrálnak is. Emellett említette ön azt, hogy túl sok munkatársa van ezeknek a, az intézményeknek. Én mondtam azt, hogy mindössze 3% a rezsiköltségünk, vannak partnerintézeteink, például a német partnerintézet, amelyel, amelyel elég versenyképesek a mi, a mi rezsiköltségeink. A Horizont 2020-ban nem lesz bölcsészeti és társadalomtudományi fejezet, az azt jelenti, hogy integrálni kell máshova ugyanis például az Alzheimer és a demencia az nem csak orvosi kérdés, hanem az, hogyha több százezer ember ettől szenved, akkor annak vannak társadalmi kihatásai is. Ki fog ezekkel az emberekkel foglalkozni? Tehát az egyes programokba be lehet építeni a társadalomtudományi aspektusokat is. Nos, sikeresek vagyunk-e az első pályázati felhívások után? Látjuk azt, hogy van rivalizálás a különböző tudományok területek között Részlegesen vagyunk tehát csak elégedettek. Az alapvető társadalmi kihívásoknál 220 milliót osztottunk szét a társadalomtudományok között, de ehhez, hogy ez így folyjon tovább, a határokat kell lebontani, és interdisziplinális megközelítésre van szükség. De Baker úr önnek teljesen igaza van, mivel mi most a nagyon megcélzott pályázatoktól elmozdulunk a nyitottabb pályázatok irányába, ezért is növekedett a pályázatok száma. De erre a tudományos közösség kért bennünket, mert az FP7-nél az a kritika ért bennünket, hogy, hogy mi akarjuk megmondani, hogy milyen kutatást végezzenek. Miközben mi most inkább csak a problémákat azonosítjuk, és a leginnovatívabb megoldásokra vagyunk nyitottak, azokra vagyunk kíváncsiak. Tehát mi azt mondjuk most a kutatói közösségnek, hogy van egy problémánk, mi erre a leginnovatívabb megoldás. Ez tehát egy más megközelítés, és abban igaza van, hogy ez járul ahhoz hozzá, hogy nagyon sok a pályázat. Említette ön a nemzeti programokkal való összhangbahozás kérdéskörét. Az Alzheimer demencia kérdéskörben, vagy az élelmiszer válság, vagy az energetikai válság kérdésében az európai programok és a nemzeti programok, a joint programming összehozása az rendkívül fontos. Itt látunk is előrehaladásokat, például az alapvető társadalmi kihívások területén, és Lunzban lesz egy nagy találkozó, ahol a nemzeti kutató menedzserekkel fogunk beszélni arról, hogy hogyan lehet összehozni ezt a rendszert jobban, és hogyan lehet a fragmentációt elkerülni ez nem azt jelenti, hogy specializálódnak az egyes országok egy-egy kutatási területekre, hanem inkább közös programozását jelenti ez a kutatási területeknek. Önök említették azt is, hogy a, azt is, hogy a, a kutatási eredményeket a cégek aztán később a gyakorlatban meg is valósítsák. Az FP7 és a Horizon 2020 között valóban az a nagy különbség, hogy most először az innováció és a kutatás összefolynak. Ehm, van e, e, tudástranszfer, térci, tehát nem csak e, a, tudós, tudomás, a tudás felhasználását eh, szolgáljuk, hanem ennek a tudásnak a felhasználását is, ami a KKV-k számára is eh, fontos. Ami az egyszerűsítést illeti, eh, ezt már említettem, hogy fontos, és ezzel a jövőben is foglalkozni akarunk. Kapelasszony, önnek is teljesen igaza volt akkor, amikor azt mondta, hogy a költségvetési kérdésen kívül, amiről egyébként már beszéltem, Fontos az, hogy a harmadik országok felé is kinyújtsuk a kezünket, további együttműködést alakítsunk ki az Egyesült eh, Államokkal, Brazíliával, Ausztráliával, és eh, valóban azt mondtuk, hogy a, 2000, a Horizon 2020 a világ legnyitottabb ilyen jellegű programja, és eh, kampányt folytatunk, hogy a nagy tudású kínaiak és amerikaiak csatlakozzanak hozzánk ezekben a kutató munkákban. Ez egy nagy kampány. Az Egyesült Államokban például Eh, elindítottunk egy új programot, Destination Europe. Ugye korábban az volt, hogy az amerikaiak keresnek eh, Európában eh, szaktudást és talentumot, miközben mi most ezt fordítva csináljuk, mi azt üzenjük az amerikai kutatóintézeteknek, hogy jöjjenek át Európába, illetve működjenek együtt európai kutatóközpontok, és úgy látszik, hogy ez jól működik. Köszönöm. Very much, Mr. Director. Köszönöm szépen, igazgató úr. Kudritka asszony, parancsoljon. Bardzo dziękuję. E, przede wszystkim köszönöm szépen. Mindenek előtt e, Smith úrnak szeretnék gratulálni a remek e, rendkívül sok tényben bűvelkedő beszámolójához, amely szűk volt, ugyanakkor nagyon tartalmas. A Horizont 2020-at illetően, amikor ezt életre hívták, akkor ennek esélyt kellett kínálnia arra is, hogy növelje a részvételt bizonyos régiók esetében, amelyek esetében felzárkózási igény volt. A lengyel kapcsolatartó pont utalt arra, hogy továbbra is jelentős szakadék tátong a régi és az új tagállamok között, amely szakadék nem csökkent, sőt, még megkockáztatnám azt a feltételezést, hogy a szakadék nő is, hiszen a 15 régi tagállam esetében 17 ezer projektről van szó, és 18 ezerről az új tagállamok esetében a 8 milliárdos a régi tagállamok esetében a teljes projekt ö, ö, volumen, és 320 milliárd ez a volumen az új tagállamok esetében. Ebből világosan látható, hogy ez a szakadék, ez továbbra is hatalmas a régi és új tagállamok között. Az új tagállamok kilenc miniszter levelet fogalmazott meg az Európai Bizottsághoz, ahol egy úgy definiálják a problémákat, hogy a projekt résztvevők számára a javadalmazás az új tagállamokban nem elegendő. Vannak itt régi terhek a kutatás finanszírozásban. Jó lenne megfelelő megoldást kidolgozni a bizottság részéről ezen problémára. Köszönöm szépen, mondja az elnök kutatási miniszterként nagyon fontos, volt kutatási miniszterként nagyon fontos, tehát az nézőpontjából a szempontból. Griffin asszony. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt a sok információt, nagyon sok hasznos dolgot hallottunk, a kollégák is mondták. És ahogy többször elhangzott, a Horizont 2020-ért fut, folyó harc egy parlament, egy egész hat parlamentet mozgósító ütközet volt és az imént hallottuk, hogy a teljes kutatási, az összes kutatási területen van haszna és hozama, eredménye a Horizon 2020-nak az összes területen, tehát társadalomtudományokban is. Horizont 2000, a Horizont 2020, illetve a tagállami programok egymáshoz igazítása hogyan zajlik? vannak olyan régiók, ahol a strukturális alapok kevésbé vannak jelen, ugye de ez tagállami, alapvetően tagállami szinten történik a strukturális alapok elosztása országon belül. Nos, a tagállami helyzet helyzetek eltérőek, és hogy kollégák is mondták, hogy mennyire fontos az alapkutatás, amikor is még nem biztos, hogy kereskedelmileg, kereskedelmi szempontból mennyire életképes egy projekt. A Liverpooli Egyetemen folyik egyfajta kutatás, sejt szinten történik, egy hosszú távú kutatás ebola oltóanyag, ebola elleni oltóanyag kidolgozásán munkálkodnak, ez nyilván sokáig tart majd. Nos, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy még mindig nagy a különbség a férfi és női kutatók aránya között. Ezzel kapcsolatban milyen terveik vannak, hogyan törekednek ezt a különbséget lecsökkenteni? Köszönöm. Rajl úr. Ja, bedank mich auch herzlich. Äh, Jó, magam is köszönetet mondok önnek. A kollégám már utalt arra, hogy a Horizont 2020 vita kezdetén Arról vitáztunk, hogy mit is tehetünk annak érdekében, hogy azon régiók, amelyek nem annyira erősek a kutatásban, azok is felzárkózzanak. Itt volt egy különleges projekt, ez a Timio projekt. A bizottságban nem fogadták nagy lelkesedésre ezt a projektet, ahogyan én ezt hallottam, és azon projektek szem, amelyek itt vannak, ez kb. 30 körül van, ez még áttekinthető. Két kérdésem lenne, miért olyan fáradtságos ezt így végigvinni, és másrésztről milyen hossz, miért ilyen hosszú a futamidő? Nagyon bonyolultak a folyamatok, és hosszadalmasak, és harmadsorban a régiók esetében a partner intézetek honnan értesülnek ezekről a projektekről. Én értem az egyszerűsítésre irányuló szándékot, de mi ezt azért tettük azzal a politikai ígérettel, hogy ez hozzájárulás azon a régiók szemére, amelyek felzárkózásra szorulnak. És hogyha ez nem működik, akkor a bizottság egy alapvető problémával szembesül. Jó lenne tehát egy kicsit intenzívebben foglalkozni ezzel a témakörrel. Mr. Rub Köszönöm, Rübig úr. Ja, recht herzlichen Dank, äh, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a bizottságnak és majd az biztos úrnak szeretnék köszönetet mondani a múlt heti rendezvényért, ahol Buzek úr is jelen volt, a Törünk Scheme volt az a rendezvény. Nos, itt a kutatók, tudósok szorosabb kapcsolatban hozása volt a cél, egy tele, terem előtt zajlott ez a rendezvény. Itt van egy politikai feltétel is, jobban meg kell értenünk a tudományt, a kutatást, és azért szeretnék köszönetet mondani, mert ez a rendezvény igen csak sikeres volt. A második dolog, az SMI eszköz megmutatkozott, hogy nagy siker ez. Több forrást tudnánk felhasználni. A kérdésem a 2016-os költségvetési tárgyalásokban is részt veszek a szabbizottságban. Hogyan tudunk eljárni, hogy ez az eszköz még jobban kiépüljön, és itt nem az EFSZ-vel való konkurálásról lenne szó, amely kedvezőtlen kihatásokkal járhatna. Aztán egy aktuális téma, mi a véleménye a kutatási programunkról, a, mikor is a migránsokra lehetne fókuszálni, hol lehetnénk, hol léphetünk fel aktívan, és talán a migránsok között is van számos magasan képzett szakember, kutató, akikre csak sürgő szükségünk lenne. Vannak-e megfontolások a tekintetben, hogy ezeket a kutatókat, tudósokat hogyan lehetne a lehető leggyorsabban integrálni itt Európában, talán lehetne listákat kialakítani, és ezek a kutatók, tudósok pályázhatnának az egyes tagállamokban. Nagy szükség lenne rájuk, kvótákat lehetne kialakítani, és nem mindenkinek sikerül a megfelelő tudóshoz jutnia. Köszönöm, Schaffhauser úr, mondja az elnök. Igazgató úr, két észrevételem van. Húsz éven keresztül dolgoztam a magas technológiához, kap, csúcs technológiához kapcsolódó csoportban. Nos, az önök programjában semmi nincs a tekintetben, hogy továbbra is őrizzük meg vezető szerepünket ezen a területen az EU-n belül. Két vállalatra gondolok különösen. Jó magam, ez lesz régió vezetője vagyok a gazdasági fejlődés területén. Az, az a une concurrence déloyale. tudom, és az Alcatel, ez a két társaság az Aston esetében van egy könyv, amely nem régiben született, az Alkatelnél pedig egy régebbi történetről van szó. Nos, régi felelősök esetében azt láthattuk, hogy destabilizálták ezeket a társaságokat, amelyek vezető szerepet játszottak saját ágazatukban, európai vezető szerepet, és aztán ezekből olyan társaságok lettek az Alcatel esetében, vagy az Alstom esetében a jövőben fog ez megtörténni, megvásárolták ezeket a társaságokat, és destrukturálták európai szinten. Miért nem irányoztak el önök a programjukban egy olyan fejezetet, amelyek, amelynek célja az európai vezető szerep megőrzése és megvédése lenne a kiválóság esetében, hiszen meg kellene őket őrizni a saját ágazatukban, ahelyett, hogy új vezetőket akarnánk, vezető szerepeket akarnánk kialakítani. Aztán a második kérdésem a kutatásra vonatkozik. Két elem van az elméleti és a vállalati kutatás. Ami az elméleti kutatást illeti, nos 288 milliárdot alaki, irányoztak elő a kockázati tükk esetében, az új technológiák ipari szintre emelése esetében az innovatív technológiákról van szó. Talán emelni kellene ezen az összegen, és részről hogyha a bankokra hagyják ezt, akkor semmiféle eredmény nem születik, ez egy tapasztalati tény. A business angelek, az üzleti angyalok esetében olyan személyekre van szükség, akiknek ipari tapasztalatuk van, akik fogadni, segíteni tudják ezeket a nemzeti programokat adó mentesítve a profit újra beruházását, itt nem 100 millió euróról lenne 100 millió euróra lenne szükség a természetes személyek esetében, mint ahogy az Franciaországban történik. Tehát ezek fontos tapasztalatok, amelyek fontosnak tűnnek, és aztán a vállalati kutatás még a kérdésem. A vállalati kutatás esetében, ha jól értettem, ez a legfontosabb elem műk itt ebben az anyagban, de ez nem világos számomra, itt egy európai program van-e szükség, vagy pedig egy ország adott vállalata lehet kedvezményezettje ezen kutatási programnak, amely az önök programjában szerepel. Itt egy példát vennék elő. Elnézést, túl hosszadalmasan szóltam. Tehát egy példa, az idő legnagyobb részében nincs, akkor több az ellenőr is, három-négy résztvevő van. Az Airbus esetében láthatjuk ezt, ahol két ország van érintve, két vagy három kultúra egyesül ebben a programban, és akkor viszont sokkal többe kerül a program, és sokkal alacsonyabb a hatékonyság. Elnézést, nagyon úr, hogy ilyen hosszadalmasan szóltam. Madame López. López asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, igazgató úr a bevezetőjét. Köszönöm, hogy ellátogatott ide a szakbizottságba. Először is azt szeretném mondani, hogy sajnálatos, hogy a Horizont 2020-at is illetik a megszorítások, és ebben segítkezik a parlament. Hiszen egyértelmű, hogy a kutatásnak és az innovációnak minél alapvető fontosságú a szerepe a gazdasági fellendülés szempontjából is. A 2000, a Horizon 2020 év nagyon jó alkalom arra, hogy megnézzük, hogy megfelelőek-e a prioritásaink, e, meg, a prioritásaink. És úgy gondolom, hogy a szinergiák keresése, a különböző egyetemekben folyó kutatási munka gyorsítása mindenképpen nagyon jó. Az is nagyon jó, hogy megpróbáljuk elkerülni, hogy nagyon kevés helyre koncentrálódjon a kutatási tevékenység, és el kell térni a monopolista berendezkedéstől. Nem szabad, hogy politikai hogy politikai megfontolások döntsék el, hogy merre megy, merre indul el a kutatás. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a különböző tagállamokban milyen munkakörülmények között dolgoznak a kutatók. Sajnos nem mindenhol optimális, optimálisak ezek a munkakörülmények. Nagyon nehéz ezért néha a kutatók munkája. Köszönöm. Köszönöm. Ez volt az utolsó kérdés. De nekem is lenne egy kérdésem azért. A Horizont 2020-on belül hogyan látja az együttműködést az Európai Technológiai Intézet, ami ugye különböző biztosok felügyelet alá tartozik, illetve a tudományos és kutatás, egyéb kutatási és ö, tudományos programok között a Horizon 2020-on belül. Hogy látja ezt együttműködést? Válasz. Ön a főnök, ezért az ön kérdésére válaszolok először. Az együttműködés kiváló. Nem a Horizon 2020-ból finanszírozzák a Technológiai Intézetet. Havonta találkozunk velük körülbelül, és megbeszéljük azt, hogy eh, hogyan haladnak előre a projektek, megnézzük, hogy a Knowledge community a kikszek eh, mennyire eh, jól tudják kezelni a helyzetet, hát nagyon jó az együttműködés főigazgatói szinten is, és biztosi szinten is. Ruziszka asszony kérdése. A régi és az új tagállamok közötti eltérésre utalt. Ahogy említettem a bevezetőn végén, vannak olyan dolgok, amire oda kell figyelni, erre is utaltam. Jelenleg Pánikra nincs sok. A jelenlegi helyzet ugyanis nem romlott tehát a hetedik keretprogramhoz képest, de oda kell erre figyelni. A részvételről szóló statisztikák átlényegülnek, ha ezeket korrigáljuk. Hogyha megnézzük abszolút értékből, hogy hova jut a pénz, akkor láthatjuk, hogy Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság kapják a nagy részét. Viszont, hogyha ezt korrigáljuk a nemzeti kutatási kiadásokkal, akkor egészen más kép alakul ki. Vagyis, hogyha a GDP-nek 0,1%-át költi egy ország kutatásra, akkor nem olyan meglepő, hogy nem nagyon vesz részt a Horizon 2020-ban, hiszen nincs meg a megfelelő kutatási alap. Mondom, nincs ok pánikra, de erre odafigyelünk. Megpróbálok azt is elérni, hogy a, hogy a ö, kiválóság ne, kivál, ne csak néhány kiváltságos ö, ke, lehetősége legyen. Tudom, hogy ön találta ki a teaming ö, eszközt, ez az egyik legjobb eszközünk. Emlékszem a konferenciára is, ahol ezt először felvetette. Utalt a teamingre. Azt mondta, hogy a biztos nem teljes szívvel támogatja ezt. Én arról beszámolhatok, hogy mi egyértelműen teljes szívvel támogatjuk ezt, és Varsóban a lengyel miniszterrel is egyeztettünk ez ügyben. Mindenek az a szépsége, hogy nagyon szép szinergiák alakulhatnak ki a struktúrális alapok és a Horizont 2020 között. A mi, általunk kiadott legjobb peer review megkapó programokat választják ki, és aztán vagy egy bulgáriai központ, vagy egy varsói központ között kiváló lehet az együttműködés. A Horizont 2020 támogatja mindezt ezt a projektet, de fontos az is, hogy a régiók is befektessenek ebbe, hiszen ez is azt mutatja, hogy a strukturális programokon keresztül a régiók valóban változtatni akarnak. Tehát a 13 új tagállamban látható, hogy sokan lelkesednek a vezetők közül ezért, azt mondják, hogy pontosan ilyen típusú reformokra van szükség, és ilyen célokra hajlandók vagyunk áldozni. Egyébként egy fontos vezetői szintű egyeztetés lesz majd ezzel kapcsolatban. Kodics Kasszony ezt pontosan tudja. Mindenkit nagyon foglalkoztat az, hogy ezek a programok hogyan haladnak. Kudricka asszony a fizetésekre is utalt, erre is rákérdezett. Most az új tagállamokkal folynak a tárgyalások erről a kérdésről. Egyébként ezen országok miniszterei egy levelet intéztek hozzánk. A kérdés az, hogy lehet-e magasabb fizetést megítélni az új tagállamok kutatóinak. Ez merőben eltér a normális munkamódszerünktől, mert általában a tagállami szabályokra vagyunk utalva, tehát egy német kutató a német bérskála alapján kapja meg a támogatást, a fizetését, az angol kutató az angol bérskála alapján, stb. De hogyha mégis így döntünk, akkor alapvetően meg kell változtatni a részvételi szabályokat, és ebben ön, ennek önök is részesei lesznek, hiszen ez normális jogalkotási eljárás alapján történik. Griffin asszony, valóban a szinergiák, illetve a tagállami programokra nagyon oda kell figyelni, hiszen bizonyos tagállamoknak vannak specifikumai, erre odafigyelünk majd. A kiválóság nem monopólium, hiszen ez elterjedt dolog, és célunk az, hogy ezt tovább terjesszük. Említettem Manchester-t, ahol első osztályú dolgokat tesznek le az asztalra alapkutatásokban, ennek nyilván lesz majd következménye, Egyetértek. A legtöbb történelmi áttörés alapkutatásból származott. Ha nem így jártunk volna el, akkor lehet, hogy lennének gyors lovaink, de nem találtuk volna fel az autót. Tehát az áttörő kezdeményezésekre nagyon nagy szükség van. Ismerem a Griffin projektet, és más alapkutatási projekteket is ismerek, eh, ezért működünk együtt a, a CERN-nel, mi, és eh, a CERN-nek nagyon komoly eredményei vannak, eh, akár a mobiltelefonokra vonatkozóan, vagy a világhálóra vonatkozóan, tehát alapkutatásra van szükség Európában. Nemek közötti egyensúly, ez Modesz biztos számára is komoly prioritás, és a magam nevében is erről, erről számolhatok be. Nos, 50%-ban határoztuk meg a célszámot, vagyis ezzel azt fogjuk, azt akarjuk mondani, hogy igenis ezt meg lehet valósítani. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne legyen ne legyen eltérés azzal kapcsolatban egy alapkutatásban, egy kutatásban, hogy kire találják ki a projektet férfiakra vagy nőre. Tehát magán a projekten belül is nem semlegesnek kell lennie a kutatásnak, mindkét nemet foglalkoztatni kell, vagy mindkét nemnek részt kell vennie ebben. Még egy kérdést kaptam a teamingről. Kérem látogasson el erre az, erre az ülésre, amiről az imént beszéltem. Nagyon fontos téma számukra. Rübik úr. Mielőtt Megérkezett ide, már utaltam önre, hogy a Horizont 2020 kidolgozásában önnek elévülhetetlen érdemei vannak. Nos, van-e szükség több pénzre? Nem azért jöttem, hogy pénzt kérjek, de nagyon sok olyan jó pályázatot kapunk, amit nem tudunk finanszírozni, ez rendkívül frusztráló nekünk is, és főleg azoknak, akik pályáznak, és kiváló ötleteik vannak. Menekültek. Jelenleg dolgozunk ki egy dokumentumot azzal kapcsolatban, hogy a Digi Research Horizon 2020 részéről mit tud tenni. Ne aggódjon el, akkor rövidre fogom. Mödasz biztos úr valószínűleg ezt megosztja majd önökkel, ha elkészül. Szeretnénk a menekültekkel érkező tudós kiválóságokat mi hamarabb foglalkoztatni. Schaffhauser úr, Áztam és esett. esete, ezek szomorú történetek, de alapvetően nem iparpolitikáról van szó, hanem innovációról és kutatásról. Hogyha iparpolitikai program lenne a Horizont 2020, akkor a győzteseket mi választanánk ki, nem pedig fordítva lenne, ahol is a győztesek választhatnak minket lehet, hogy a jövő... Tehát mi azt mondjuk, hogy vannak olyan... Ö, lehet, hogy lesz olyan iparpolitika, ami azt mondja, hogy ezek a cégek potenciális győztesek, akkor fektessük be beléjük, ez nagy változás lenne, de elképzelhető lesz majd egy ilyen. Egyetértek, hogy a business angelek jobban oda kéne figyelni, nem csak a hagyományos banki finanszírozásra, említette, hogy az egyedülálló cégek nem tudnak részt venni ebben a programban. Nos, Mődes úr is azt mondja, hogy az egyedülálló cégek esetében is kéne egy rájuk szabott kutatási központot kialakítani. Még egy dolog, nagyon fontos az, hogy növeljük a részvételi területet, illetve a kutatási terület szempontjából nagyon fontos az, hogy a kartát mindenki betartsa. Nagyon sok egyetemi kutató a kartát aláírta, és ezáltal is szeretnének maguknak megfelelő munka körülményeket vindikálni. Azt hiszem a végére értem. Köszönöm. Köszönöm igazgató úr, mondja az elnök. Látja, több mint 20 perces késésben vagyunk, de csak azért, mert ennyire fontos volt ez a vita, és ennyire elmélyült. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Nagyon kedves, hogy ide jött, és válaszolt ezekre a kérdésekre. The number five. Megyünk tovább, ötös napi rendi pont következik. Átláthatóság eh, az Európai Unió vállalati társasági adópolitikájában. Massimiliano Sanini a raportőrünk. Kedves kollega, megkérném Önt arra, hogy a vélemény tervezetét legfeljebb 5 percben vezesse fel, mert 27 perc késésben vagyunk, nagyon kevés az időnk. Szalini kollega, tehát önél szó, tessék. La, Laura, l'opinione... Nos, ezt a véleményt azért alkottam meg, hogy elkerüljük, hogy az adóverseny témájában, különösen vállalatok esetében mindez egy banda háborúvá változik. Ahogyan tudjuk, a kiindulási pont egy olyan EU, ahol az igen csak eltérőek. Én olasz vagyok, és nálunk az adók különösen magasak, akár magasabbak, mint bármilyen más európai országban. Nos, az alapvető pontok, amikre alapoztunk, ez különösen a március 18-ai és június 17-i dokumentumbizottság részéről az adógyi átláthatóság tárgyában. Elkészítettük tehát ezt a véleményt, amelynek célja az, hogy elkerüljük, hogy az adó különbségek az országok között az értékeket erodálják, tehát olyan jelenségeket hozzák létre, amelyek akár az adó elkerülés, akár az alacsony átláthatóság, amely egyrésztről a gazdasági rendszer bizonyosan károsítja, hiszen eh, így módon a vállalataink nem tudnak több országban is működni, de különösen az mindenek az eredménye, hogy a eh, vállalatok menekülnek Európából, vagy akár az európai beruházók nem bíznak meg az európai rendszerben. Az alapfeltétel tehát az volt a kiindulás, hogy az adó eh, verseny mindenképpen támogathatja a fejlődést, és ez nem ellentmondásos, nincs ellentmondásban a fejlődéssel. Ahogyan elmondtam a bevezetőmben, a vállalataink most már a legtöbb esetben több országban működnek, több gazdaságban, tehát ebben segítenünk kell őket, nem pedig elbátortalanítanunk őket. Nos, itt a cél az, hogy két konkrét példát vezessünk fel, hogy hogyan lehet ezt a célt elérni. Az első az ötös pont, amely nagyon röviden utal a kettős adóztatás nagy problémájára. Nyilvánvaló, hogy várjuk azt, hogy a közös konszolidált társasági adóalap működjék teljes mértékben, Ugyanakkor a megfelelő együttműködésre is szükség van az adóhatóságok között, annak érdekében, hogy az hogy a hiteleket a saját országukban lehessen jóvá írni. Nagyon fontos tehát, hogy az adóhatóságok megfelelő együttműködést folytassanak, hogy ezt a célt el lehessen érni. Aztán ott van a hetes pont, a sikeres tapasztalatokra utal. Olaszországban szám, számos ilyen tapasztalat van, de nem csupán ott. Itt tehát egyes zónákat kell kiválasztani, amelyek problematikusak, ahol vám szabad területet lehet létrehozni. Olyan területekről van tehát szó, ahol adókönnyítést vagy adó elengedést lehet alkalmazni, nyilvánvaló, hogy mindezt teljes felügyelet alatt kellene megvalósítani. hetes javaslatban szerepel itt ez az együttműködés az Európai Bizottság koordinációja alatt. Annak érdekében, hogy fel lehessen lendíteni egy adott területet, vagy egy adott ágazatot. Ezek tehát a fő pontok. Október 1 i lejár a módosítások, benyújtások határideje, van még idő, tehát arra, hogy gazdagítsuk ezt a véleményt. Köszönöm, elnök úr. Thank you, colleague, for all your... Köszönöm, kedves kollégák. Kedves kollega, e- ezt a e, magyarázatot erről a fontos témáról, tehát a társasági adópolitika, annak koordinálása, átláthatósága, konvergenciája, most az árnyék adnám meg a szót. Jens Geyer, szociál, szocialisták és demokraták, tessék. Köszönöm, elnök úr. Itt egyetértünk számos pontban a jelentéstevővel, ugyanakkor vannak jelentős különbségek is, amelyeket itt röviden szeretnék bemutatni. Úgy vélem, hogy hiányzik itt néhány világos kijelentés ebből a véleményből, amelyeket meg kellene tennünk a mi szakbizottságunk részéről. Azt hiszem, hisz, hiányzik az a kijelentés, hogy az automatikus kötelező csere mellett vagyunk, ez ragaszkodunk. A parlament követelése volt, ez már más helyütt, ezt kell támogatnunk. A kettes pontban ki kellene emelni, hogy azok a nagyvállalatok, amelyek esetében megállapítható a rendkívül agresszív adóelkerülési stratégia, amelyek nemzetközi adótanácsadók tanácsaira is támaszkodhatnak. Nos, Nyilván más feladatoknak nincs lehetőségük ilyenfajta adótanácsadás igénybe vételére, és ez igencsak jelentős különbségeket eredményez azon multik között, amelyek ezt igénybe tudják venni, illetve a KKV között, amelyek ezt nem tudják megtenni. Éppen ezért fontos kiemelni, hogy az átláthatóság az adófizetés esetében javítandó, államonkénti beszámoló formájában ehhez kell ragaszkodnunk, és még egy pontot hozzá kellene tennünk az anyaghoz, mégpedig azt, hogy a digitalizáció mennyiben lett alkalmas arra, hogy a nemzeti adórendszereket aláássa, úgymond. Ami a hatos pontot illeti, egészen más a nézőpontunk, mint a jelentéstevői. Még alig láttam olyan jelentést, ahol annyira gátlástalanul lobbiznának az adómentes övezetek létrehozásáért. Nos, kedves kollégán, ezt világos ellentétének tartom mindannak, amiért az Európai Parlament jelenleg síkra száll. Ugyanis itt az adó elkerülési hézagokat kell megszüntetni, tehát a multik esetében, vagy a nemzetközi szinten működő vállalatok esetében éppenséggel meg kellene szüntetni az adórendszer egyenlőtlenségei kihasználó magatartást, és az adómentes övezetek esetében, amelyeket a bizottság kellene, hogy felügyeljen, én ezt teljes mértékben téves megközelítésnek tartom. Kevesebb adó paradicsomra adó oázisra van szükség ezzel szemben, és ugye itt az adó úgy mindig nemzeti ügy, hangoztatják. Nos, a bizottság tagjaként, biztosként én azt hiszem, hogy igencsak köszönetet mondanék egy ilyenfajta kijelentésért, úgymond. Tehát itt van a mi frakciónk vörös vonala, ezt a pontot fogjuk, e pont törlését fogjuk kérni, hogyha ez nem történik meg, akkor sajnos módon mi ellen kell szavaznunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Eh, Mr. Maragall. Maragall úr a következő. I understand on behalf of Green. Ha jól tudom, a zöldek nevében? Igen, köszönöm elnök úr. Sajnálom, hogy nem hallgathattam meg Szolini úr hozzászólását. Sajnos a Kulturális Szakbizottságban kellett jelen lennem. De most, hogy gondolataikat osztjuk meg egymással a véleménytervezettel kapcsolatban, egyetértünk, úgy látom. Hasonlóképpen elemezzük tehát a helyzetet. Ugye lesz majd egy ekonos jelentés, de a különleges bizottság is foglalkozik ezzel. Tehát garantált hogy a nagy cégek problémáival, az adó elkerülési vagy adó kiátszási gyakorlatuknak előbb-utóbb vége lesz. Ezzel, mind, ezzel mindenképpen foglalkozik mind a két bizottság, tehát próbáljuk optimalizálni, fiskális optimalizációt próbálunk végezni. Nos, azt hiszem tehát, hogy az ipar, a kutatás, a telekommunikáció, a kutatás fejlesztés érdeke az, hogy ez a dolog megváltozzon. Azt hiszem, hogy nagyon oda kell figyelni erre a kezdetektől, mert nem csak bizonyos tagállamokban gond az adó dömping, hanem arról van szó, hogy a nagy multinacionális cégek mindenhol ezt a fajta gyakorlatot folytatják, hihetetlen bonyolultságú rafinériáik vannak, és nyilvánvalóan a KKV-k nem rendelkeznek ezzel a fokú szofisztikáltsággal. Sokszor nem férünk hozzá a nagy multinacionális cégek bonyolultsági fokához, a kkv pedig nyilván nem utánozhatják ezt le. Nos, messze állunk attól, hogy egyensúlyozott, kiegyensúlyozott legyen a helyzet. Spanyolországban a valós Spanyolországban a való, multinacionális cégek a valós adó, befizetendő adójuknak csak kb. 5-6%-át fizetik. Nos, sajnálatos módon tehát nem létezik az egyensúly. Még egy harmadik gondolat, a befektetéseket a szociális a szociális részvényekben, vagy az equity történő beruházást is mindenképpen fokozni kéne. A jelenlegi helyzet a adóság kibocsátáson keresztül alapvetően aszociális megfontolások érvényesülnek. Aztán nagyon fontos az is, hogy a képzés, a kutatásfejlesztés szempontjából hogyan lehetne megfelelő adókörnyezetet létrehozni. Ugyanúgy, ugyanakkor a körforgásos gazdaságot, illetve az energiahatékosságot is mindenféleképpen díjazni kéne adó szempontból valahogyan. Említette a közös konszolidált társasági adóalapot, itt ugye három c van, közös konszolidált társasági adóalap, ez angolul 3C, mindenképpen európai szinten kell ezt megvalósítani, és támogatjuk azt, hogy a country by country reportot mi hamarabb elkezdjék használni. Juncker úr múlt héten utalt is erre, ott kell megadóztatni egy céged, ahol a profitot létrehozzák. Nem gondolom, hogy esetszerűnek kell lenni a szabályrendszernek, és nem szabad, hogy éppen az ellenkező hatást érjük el, mint amit szeretnénk. Még egy dolog, még egy általános alaperőnk lenne. Ez pedig az, hogyha van egy ösztönző eszközünk, például a vámszabad területek létrehozása, nos, nem szabad, hogy ezek újdonsült adóparadicsomok legyenek. Sok sikert kívánok egyébként a vélemény előadójának. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kállász asszony következik az Alde nevében. Yes, thank you. And sorry for being late. Köszönöm szépen, elnézést géstem. Megköszönöm a jelentést, illetve hát véleménytervezetet. Először is azt szeretném leszögezni, hogy nagyon fontos, hogy az adórendszer egyszerű legyen. Észtországban nincsenek adótanácsadók, mert annyira leegyszerűsítettük a rendszert. Nos, a javaslatban vámszabad területekről van szó. Ezek megint csak kivételek. Szerintem ez nem helyes, mert hogyha kivételekkel, kivételeket hozunk létre, akkor az ember megpróbálja a legtöbbet kihozni ebből, megpróbálja megtalálni a legjobb adóügyi szakértőt, aki a legjobban optimalizálja az adófizetést. Tehát megint nem jutottunk el ahhoz a helyzethez, hogy mindenki ugyanúgy befizeti az adóját. A nagyoknak, a nagy cégeknek mindig megvan a lehetőség arra, hogy megtalálják a legjobb adó szakértőket, ügyvédeket, akik megkönnyítik számukra az adófizetést, optimalizálják az adót, és a kis cégek számára ez a lehetőség nem adott. Tehát egyszerű szabályok, átláthatóság, ez a legfontosabb. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a javaslatot. Tehát, hogy minden a lehető legegyszerűbb legyen. Kapelasszony következik az ELNF nevében. Köszönöm, elnök uh, úr, ha nem vagyok árnyék jelentéstevő, néhány szót elmondanék ezzel a véleményel kapcsolatban, mert a TAX uh, szakbizottság tagja is vagyok, és árnyék tevője a Ferber jelentésnek az automatikus információ cseréről. Elmondhatom, hogy alapjában véve ez az anyag sikeres, Szalini kolléga úr, néhány pontban támogatnám az önök javaslatait. A hatos pontot innovatívnak tartom a vám, az adómentes övezetek létrehozásáról, szeretném ezt az anyagban látni. Aztán a társasági adóalapot illetően egy hibát ne kövessünk el, ne higgyük azt, amit mi némelyik megtennek, hogy akkor nem lesz adóverseny, mert többi Európában, ha létrehozzuk a társasági adóalapot. Én az adóverseny mellett vagyok, de nem az adóalap ö, ö, kialakítását illetően annak egységesnek kell lennie, hogy ne lehessen adó elkerülést, illetve agresszív adótervezést gyakorolni, mint ahogyan jelenlegi mértékben ezt ismerjük. A 4-es és 5-ös pontot illetően az adatvédelem és az automatikus információcsere nagyon fontosak, ezek kulcspontok, a Ferber jelentésben is. Az automatikus információcserének meg kell valósulni a következő évben, október elején lesz még egy vélemény részünkről e tekintetben. A jelentés azt hiszem, hogy jó úton jár, hogy ez működhessen. Az adatvédelem esetében központi nyilvántartást kell létrehozni a bizottságon belül, ahol ezeket az adó szabályokat össze lehet foglalni, és aztán kérdés az, hogy ki tud majd hozzáférni ehhez a nyilvántartáshoz, ez egy nagyon fontos pont még ez, nagyon fontos tehát ezen három jelentés esetében, amelyet az Európai Parlament ezen témakörben kialakít, tehát az itt lévő jelentés, aztán a Felber jelentés, valamint az az anyag, amivel a TAX szakbizottság foglalkozik, a Ferreira Torre jelentés, hogy ezen három anyag következetesen alakuljon ki, hogyha nem lesz következetesség, akkor természetesen a parlament álláspontja is gyengül a bizottsággal, illetve a tanácsra szemben. Fontos tehát, hogy a következetességet, illetően a három anyag között egyeztessünk és véleményt cseréljünk. Thank you very much, madam, for your... Köszönöm ezeket az észrevételeket. López Bermejo asszony. Elnézést, hogy rossz sorrendben olvastam a GUE nevében. Semmi gond, elnök úr, köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a véleménytervezetért. Nos, rendkívül fontos az, hogy a társasági adó körében egyértelmű viszonyokat teremtsünk, ez főleg az ipar számára fontos, el kell kerülni az adó dömpinget, hiszen ez mindenképpen rosszat tesz az iparnak, és vagy át kell telepíteni a cégokat, vagy egyre csökkennek a legnagyobb ország, legnagyobb, legmagasabb adó rátával működő országokban a fizetések, tehát úgy gondolom, hogy az egyenlő feltételek megteremtése a legfontosabb fontosnak tartom azt, hogy az állami befektetések is megfelelőek legyenek. Nos, úgy vannak olyan eszközök, fiskális eszközök, amelyek például a munkahelyteremtést helyezik előtérbe, ezt az irányt kéne szerintem választanunk. Nos, hogyha produktív cégeket zárunk be amelyek társadalmi szempontból nagyon fontosak, viszont az állami támogatás más cégeknek megy, az csak azért lőhet létre, mert olyan problémák alakultak ki, mint például a LuxLeaks botrány kapcsán. Nézzük a vámszabad terület kérdését. Nem tudunk ezzel egyetérteni, és számukra ez mindenképpen vörös vonal, ebből nem tudunk engedni. egyetértek azokkal a koordinátorokkal, vagy árnyékjelentéstevőkkel, akik a harmonizációt írták elő adó téren. Köszönöm. Rübik úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először Szalini kollégának szeretnék gratulálni, hiszen itt arról van szó, hogy hogyan lehet új munkahelyeket teremteni Európában, mégpedig jól fizetett munkahelyeket, és itt egy felosztási harcról van szó az adók között, hiszen itt egyes váltanyerelességeket itt lehetne tartani, a kutatást, erősítendő beruházásokat szorgalmazandó, és a jelenlegi gazdasági helyzetben ez mindig jó, hogyha a vállalatoknak lehetővé tesszük a termelést, a munkahelyteremtést és szolgáltatásokat nyújtunk, akkor minden féleképpen ez lehetővé teszi a nagyobb jövedelmeket is a munkavállalók számára. Éppen ezért fontos az, hogy csak azt termeljük meg, amit aztán szét is lehet osztani. Ez a döntő. Persze a nagy nemzetközi koncernek ezen a területen megpróbáljuk optimalizálni tevékenységüket 4%-os adót fizetve átlagban, miközben a KKV-k akár 80% adót is fizetnek, hát akkor elvégezhetjük a megfelelő számításokat, és a kkv esetében mindenféleképpen az kell, hogy a célunk legyen, hogy ez jövedelem neutrális módon történjen, annak érdekében, hogy továbbra is a beruházásokra, kutatásra és munkahelyteremtésre álljon rendelkezésre megfelelő forrás. Olyan területeken a legnagyobb a munkanélküliség, ott igenis adikás gondolatokra van szükség, hogy az induló vállalkozásokat támogatni tudjuk. Talán itt a három éves adómentességet is lehet adni, hogy a költségeket fedezni lehessen ezen vállalatok esetében. Hogyha valaki versenyképes és jól beruházhat, és megfelelő kutatást folytat, az megfelelő munkahelyeket is teremt, és aztán az adók újra beáramlanak az állami kincstárba, tehát e tekintetben mindenképpen gratulálnék Szalini kollégának, azt hiszem fontos ez a munka, amely új álláspontot alakíthat ki Európa részéről. Köszönöm. Köszönöm. Az Európai Bizottság nevében a Taxot Főigazgatóság részéről. Ili úr következik. To take a floor. Öné a szó. Thank you very much to allow me to, to comment on this. Köszönöm. Örülök, hogy beszélhetek erről a témáról. Örülök a pozitív megközelítésnek, különösen az egyes és kettes és hármas pontnak, amelyek összhangban vannak a bizottsági politikával, és szeretném hangoztatni azt is, hogy a bizottság már bejelentette azt, hogy a CCTB alkalmazását a multi cégek számára kötelezővé tenni akkor, amennyiben ez megvalósul, akkor az adótervezési lehetőségek azok megváltoznak, mert jelenleg nem ugyanolyan lehetőségei vannak egy multinak, mint egy E, e társaságnak. Ami az adatvédelmet illeti, azt reméljük, hogy az októberi ECOFIN-en a pénzügyminiszterek megállapodásra jutnak a legjobb megközelítésben, hogyan lehet az adatvédelmet biztosítani, és a, az automatikus e, e, adóügyi határozatok kicserélése milyen mértékben valósulhat meg, illetve milyen körülmények között. Ami az adókedvezményeket illeti, e, az e, azzal kapcsolatban e, ugyanaz a megközelítés, amit a 2009-es ajánlásunk is tartalmaz, amikor is megpróbáltuk szabályozni azt, hogy az adó kedvezményeket hogyan lehet megítélni akkor, amikor az adók kirovás az valójában egy másik tagállamban történik. Eh, de köszönjük, hogy eh, a képviselő úr támogatja ezeket a eh, bizottsági politikákat. Ami a hatos pontot illeti, ott óvatosabb lennék, mert egy kicsit ráadásul versenyterület is. Tehát a regionális támogatás, állami támogatás kérdése, ugye Madeira, ami azért élvez egy más adó rezsimet, mint Portugália, mert messze van Portugáliától. Nyilván ez csak bizonyos körülmények között fogadható el. Alapvetően ennyit szeretnék mondani most. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. For your remarks. And... Köszönöm önnek, mint az Európai Bizottság képviselőjének. És akkor most visszaadnám a szót a raportőrünknek, mert azt hallottuk, kedves kollega, hogy nem mindenki osztja az ön álláspontját. Kérjük, hogy reagáljon mindenre. Köszönöm a kollégáknak. Észrevettem, hogy mindenféleképpen szinte mindenki hajlandó arra, hogy együtt működjön itt a vélemény kidolgozásában. Van itt egy kis kihívás a szöveget illetően. Néha érdemes innovatívabb gondolatokat megfogalmazni, hogy egy kicsit kilépjünk az udalom légköréből, amely néha eluralkodik itt a munkáinkon és megpróbáljunk esetleg egy olyan játszmát játszani, amelynek célja változás. Itt egy példa, ugye itt a, az adómentesség zónái. ezt hozták fel példaként, az a személyes tapasztalatom vállalati, illetve politikai szempontból, hogy ez egy olyan eszköz, amely az adóparadicsom ellentéte, hiszen az adómentesség, persze nem akasztom fel magam, hogyha nem ért egyet mindenki ezzel az elképzeléssel, de milyen tapasztalatokat lehet ezzel gyűjteni Európában, illetve Olaszországban. Ott alakítják ki ezeket, ahol KKV-k vannak, amelyek válsággal küzdenek. Tehát ez egy eszköz annak érdekében, hogy újra fellendüljön az otthoni piac, és ezeket az eszközöket az állam ellenőrzi, hogy aztán ne váljon mindez általános szabályjá, és ne ö, csökkenjék az átláthatóság, illetve ne jöjjön létre egyensúlytalanság. Ez tehát egy igazságossági eszköz, hogy a különböző helyzetet egy specifikus módon lehessen kezelni. Hiszen ha a helyzet eltérő egy adott területen, akkor megfelelő rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy ezen terület sajátosságait figyelembe vegyük. És másképpen ez az adóverseny, ami szerintem nem szüntetendő meg, ezt ki kellene használni, de nem szabad, hogy itt az értékek csökkenéséhez vezessen ez, hiszen különben a gyengék mindig a többiek mögött kullognak majd, és teljes mértékben egyetértek a GUA és, és sznd kollégával, akik azt mondják, hogy ez egy olyan jelentés kell, hogy legyen, amelyet úgy kell pontosítani, hogy főleg azokat támogassuk, akik nem tudják maguknak megengedni úgymond az turizmust, amelyet más vállalatok meg tudnak engedni maguknak, hiszen megvan erre a megfelelő forrásuk, hogy az tanácsadókat fizessék. Hát én kisvállalkozó fia vagyok, és ezért ez a téma nagyon fontos számomra. Köszönöm tehát, és október 1 van még idő a szöveg finomítására, pontosítására, módosítók benyújtására. Ezen vita során is néhány módosítóval kapcsolatos ötlet nem lesz támad. Köszönöm tehát a hozzájárulást. Kollég. Was quite clear answer. Köszönöm, kolléga. Hát ez egyértelmű válasz volt az összes felvetésünkre. A módosítók benyújtásának határideje október 1-e, déli 12 óra. Ez így világos, ugye? Most négy perces szünet következik, mert hogy 5 órakor folytatjuk. 4 percnél.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 a piaci hozzáférésért felelős a kereskedelmi főigazgatóságon belül. A TTIP-ről lesz szó. Round tíz tárgyalási kört csináltunk már meg. Last negotiation round took place in Brussels. Legutolsó tárgyalási kör Brüsszelben volt július 13-tól 17-ig. Fontos, hogy a g hetek, beleértve Junkert, Tuskot és Obamát, egyértelműen kifejezték azt, hogy a TTIP-es tárgyalásokat intenzívebbé kell tenni, és meg kell találni az előrelépés módját az összes területen. Ez nem csak ránk vonatkozik, hanem az amerikai kongresszusra is, akik a Trade Promotion Authority Bill-t fogadták el júniusban, ami politikai lendületet akar adni a tárgyalásoknak. Tehát az óceán mindkét partján megpróbálják felgyorsítani a tárgyalásokat. E, július 8-án az Európai Parlament is elfogadta az ajánlásokat a e, transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre vonatkozóan. Ezek e, az ajánlások ugye a tárgyalókat célozzák meg, tehát ez egy fontos pillanat volt. Volt tehát a G7, volt 10 tárgyalási forduló. Szó úr, öné a szó. kérem beszéljen. A tizedik voucher ninth or, or eighth. A tárgyalási körről, amennyiben van valakinek kérdése, természetesen a nyolcadik vagy kilencedik tárgyalási körről kapcsolatban azt is napirendre tűzhetjük, illetve arról is lehet kérdezni öné a szó. Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm elnök úr, hogy meghívtak bennünket ehhez a bizottsághoz. Májusban volt korábban erről szó. Egy általános helyzetképet adnék a tárgyalások helyzetéről, állásáról, és aztán kitérnék az energia nyersanyag tárgyalásokra, és emellett még a KKV-s részére a tárgyalásoknak mind a két területre rátekintésem van, és ezek azok a területek, ahol az önök bizottsága különösen aktív. Tehát általános helyzetkép, nagy kihívás a TTIP, ezt tudtuk is, a bizottság konstruktív, proaktív megközelítést alkalmaz. Az óceán mindkét partján történtek üzős események május óta. Ahogy ön is mondta, az amerikai kongresszus a Trade Promotion Authority törvényt fogadta el, amely eh, Obama urat felhatalmazza arra, hogy eh, lépjen a tárgyalásokon. Ehm, eh, tehát ehm, júliusban majdnem sikerült a csendes óceáni megállapodását Amerikának sikerre vinni, ugyanakkor az autogyártás és a tejágazat vonatkozásában végül is nem sikerült megállapodni a csendes óceáni térségben. Az elkövetkezendő hetekben kívánják ezeket a problémákat megoldani. Ami a TTIP-et illeti, a TTIP-et illeti, az amerikaiak nyilván az elkövetkezendő hónapokban inkább a csendes óceáni tárgyalásokra fognak figyelni, azok már majdnem a vége felé járnak, és ez azért lehetővé teszi, hogy az amerikaiak több figyelmet fordítsanak az atlanti megállapodásra is. A parlament júliusban fogadta el az ajánlásokat, ez politikai támogatást jelentett a TTIP tárgyalásokhoz, politikai platform, tehát rendelkezésre áll magas színvonalú átfogó megállapodást hozzunk létre. A bizottság a közelmúltban beruházás védelemről, illetve a beruházás bírósági jogvita rendezési gyakorlatáról is hozott egy állásfoglalást, amely figyelembe veszi a tagállamok és az Európai Parlament, valamint az érdekeltek korábban kifejtett véleményét az INTA szakbizottság éppen ugyanebben az időben ülésezik, ott egy kollégám ismerteti ezt a javaslatot. A lényeg az, hogy ezt a fontos javaslatot azt szeretnénk, hogyha önök itt meg tudnák vitatni, e, és csak az önök e, vitája, illetve a tagállamok e, reakciója után küldjük ezt meg az amerikai félnek, mint tényleges javaslatot. Alapvetően az Obama kormányjal szeretnénk még itt megállapodni, minden javaslatot az év végéig leszeretnénk tenni az asztalra. Nyilván az érdemi kérdések fontosabbak, mint a tárgyalás sebessége. A tárgyalások haladását Malmström biztosasszony és az amerikai kereskedelmi képviselő holnap Amerikában felülvizsgálják. A piaci hozzáféréssel kapcsolatos tárgyalások voltak a legnehezebbek. Ott most kell kialakítanunk az ösvényt, mert különböző közbeszerzési, közbeszerzési szabályok vonatkoznak a szolgáltatások vonatkozásában a vámok és ezek a közbeszerzési ügyek összefüggnek szerintünk, ugyanis a közbeszerzés során minden teljes teljes hozzáférést szeretnénk elérni, beleértve az amerikaiak számára olyan érzékeny kérdéseket is, mint a szövetségi állami kivételek ügye. számunkra fontos, hogy minden aspektusában a, a e, piaci hozzáférésnek e, megállapodjunk, és párhuzamosan menjenek ezek a dolgok. E, van még munka a szabályozással kapcsolatos területen is. Szeretnénk itt is kézzelfogható eredményeket elérni, illetve azt, hogy a védelmi szint nem csökken az Európai Unióban illetve az adóalapokról szóló megbeszéléseket is, illetve az ágazati megbeszéléseket is sikerre szeretnénk vinni. Ami a szabályok pillérét illeti, ott a földrajzi megjelölések, mint fontos európai igény illetve az energetika és nyersanyagok területén, erre majd később kitérek, vannak határozott európai elképzelések, valamint a kereskedelem és a fenntartható fejlődés kapcsolatrendszere egy fontos eleme lesz az elkövetkezendő tárgyalási körnek vagy köröknek. A bizottság, a, a biztos a bizottság támogatásával folytatja a tárgyalásokat az Obama kormányjal. A tagállamok és a képviselők támogatása fontos ebben a munkában ahhoz is, hogy a közvéleményt meggyőzzük. Rendkívül nagy az átláthatóság iránti igény, ehhez nagyon komoly kommunikációs erőfeszítésekre van szükség a bizottság és a tagállamok részéről is. A bizottság önmagában nem tudja megnyerni a közvéleményért vívott harcot, nemzeti szinten és EU szinten a politikusoknak is itt ebben a meggyőző munkában részt kell venniük. Malmström asszony a nagyobb átláthatóságot tár, támogatja, és nyilvánvaló, hogy a jövőben is egyre több nyitottságra, sem pedig egyre kevesebbre törekszünk. Ami az energetikát és a nyersanyagokat illeti, júliusban a tizedik tárgyalási fordulóban technikai szintű megbeszéléseket folytattunk. Ezeket e, az energia és e, e, energia és nyersanyag fejezet későbbi státuszától függetlenül folytattuk le, mert az amerikaiak még nem döntötték el, hogy legyen -e ilyen fejezet. Itt arról beszéltünk, hogy ha lesz ilyen fejezet, annak mik legyenek a, az összetevői, illetve az egyes részletei. A politikai döntés megkönnyítése érdekében a G7-es zárónyilatkozatnak is megfelelően, illetve azt is figyelembe véve, ugye ez júniusban lett kiadva ez a zárónyilatkozat, és ebben a g azt arra szólítanak fel, hogy a minden területen gyorsítsuk a tárgyalásokat, és a megállapodás vázlata az legalábbis az év végéig elkészüljön olyan területeken is, mint az energia és a nyersanyagok ügye. Fontos itt hangsúlyozni, hogy kiegyensúlyozott eredményt szeretnénk elérni az energia nyersanyag fejezetben. E, tehát nem a fosszilisokra akarunk csak koncentrálni. E, nyilván már azon a területen is sok még a teendő, és e, az amerikai gázhoz, valamint nyersolajhoz való hozzáférés kérdése ott egy érdekes probléma az amerikai kiviteli korlátozások miatt. Emellett az energiahatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások ügye az, ami a fenntarthatóság felé tolná el ezt a fejezetet, számunkra ez fontos. Örülünk az Európai Parlament támogatásának, hálásak vagyunk érte, ezt az állásfoglásukban fejtették ki, és mutattak arra, hogy az energia biztonság, a versenyképesség és geostratégiai okok összefüggnek, és ezek együtt teszik politikailag fontossá, hogy legyen egy energiafejezet a TTIP-en belül. Visszatérve a júliusi tárgyalásokra, kimerítően beszéltünk a nyersanyagok kérdéséről is. Itt gondolok a konkrét egyedi intézkedésekre, illetve arra, hogy milyen nyersanyagokra terjedjen ki a hatája ennek a szövegnek, valamint beszéltünk arról, hogy milyen korlátozások állnak fenn a nyersanyagok kereskedelme vonatkozásában, nem annyira az Egyesült Államok és Európa között, mint inkább harmadik országokkal szemben. Emellett beszéltünk a már létező együttműködési formákról, és a jövőbeni együttműködés más formáiról, új formáiról, beleértve kutatásfejlesztést is szintén szó volt, illetve arról is szó volt, hogy hogyan lehet ezt az együttműködési aspektust a megállapodásba beépíteni. Jövő héten illetve október 19-én Miami-ban lesz a következő tárgyalási kör, ott az energiáról és, a, és, a, és az energiáról viszont valójában október 12-i hetében eh, Washingtonban lesz, és majd 19-én lesz, a 19 héten lesz majd a következő teljes tárgyalókör. Ahogy az év vége közeledik, eh, a technikai tárgyalások lezárását kell immár előkészítenünk, eh, és ez magában foglalja azt is, hogy az energia nyersanyag fejezetben mi legyen, és az ezzel kapcsolatos politikai döntéseket is elő kell készíteni, mert erről volt szó a G7-ek zárónyilatkozatában is. Még a KKV-s kérdésekről beszélnék, ahogy emlékeznek rá, a TTIP az első olyan megállapodás, ahol harmadik országgal olyan tárgyalásokat folytatunk, amelyek során lesz egy külön KKV fejezet, ebben ugyanis mind a két fél egyetért, és egyetértünk abban is, hogy három dologra kéne koncentrálni a KKV szektornak, kooperáció, információcsere és egy KKV bizottság létrehozása. Azt gondolom, hogy az együttműködési rész van leginkább belülre haladott állapotban, mert itt építeni tudunk. Az amerikai kereskedelmi minisztérium és az Európai Bizottság szakszolgálata közti kapcsolatokra. Vannak olyan területek, ahol a két fél KKV témákban együtt tud működni. Ami az információ megosztást illeti, még vannak tennivalók, egyet kell értenünk még azokban a web alapú információs eszközökben, amelyeket alkalmazhatunk. Az EU többet szeretné tudni eh, arról, hogy hogy milyen feltételeknek kell megfelelni a termékek Amerikába való exportálásához. Eh, van egy Export Help Desk a mi oldalunkon, amely az exportőrök számára ezeket az információkat tartalmazza, és az az elgondolás, hogy egy hasonló eszköz eh, létesüljön az, EU, az amerikai oldalon is, eh, hogy azokból a mi KKV-ink is hasznot tudjanak húzni. És a harmadik KKV-kkal kapcsolatos téma az az KKV bizottság létrehozása. Ez azért fontos, mert a KKV-k hasznot szeretnének húzni a szerződés többi fejezetéből is, tehát nem csak a KKV fejezet érdekli a KKV-kat, és nem csak az hasznos számukra, ezért a KKV fejezetet valójában össze kell varni a többi fejezetével ennek a megállapodásnak. Ez inkább a megállapodás szerkezetéhez tartozik, és éppen ezért nem lehet végső megállapodásra jutni ebben az altémában addig, amíg az egész megállapodás szerkezete el nem dől. Ezekről a dolgokról lesz tehát szó október végén a 11. tárgyalási fordulóban. Ez egy olyan terület, ahol már nagyon jelentős előrelépést értünk el az amerikaiakkal, de mégis vannak nyitott kérdések. Ezekkel kell foglalkoznunk. Itt én most abba is hagynám, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm, mondja az elnök. Az első kérdezőnk Paul Rübik kollega lesz. Ja, Köszönöm szépen ezeket a az információkat. Azt hiszem, hogy nagyon észszerű arról eszmét cserélni, hogy a két gazdasági térséget hogyan lehet win-win helyzetbe hozni. A mi szakbizottságunk esetében az energiás nyersanyagok kérdése áll a középpontban. Hogyan is áll a helyzet jelenleg azon lehetőségekkel, hogy energiát hozzunk be Amerikából, milyenek a licenc szabályozások, és az energiakárta hogyan alkalmazható, és vajon ezen energiakárta a tárgyalások alapját képezi-e? A második kérdésem az iparpolitikára vonatkozik. Manapság láthatjuk például a 18 millió eurós büntetés kifizetésénél a Google kapcsolatos tárgyalások során az EU-ban szintén hasonló nagyságú büntetések vannak kiszabva, és ez egyfajta hideg adózásnak tekinthető. Nos, itt a szakbizottságban beszéltünk már társasági adóról, hogyan látja ön ezeket a büntetéseket, szankciókat, és a tárgyalások során figyelembe veszik ezeket. A harmadik kérdésem pedig a közbeszerzés területére vonatkozik. A Buy American act mi a helyzet jelenleg, mit is követelnek az amerikaiak konzekvensen tőlünk ellentételezésként, és a kkv illetően pedig a kérdésem arra vonatkozik, hogy a CTIP esetében hogyan lehet többet elérni az ő érdekükben, a, ö, például a kereskedelmi könnyítések területén a kkv vonatkozásában. Questions and remarks. Köszönöm, Költön Darling asszony következik. Köszönöm szépen, elnök Köszönöm ezt a tájékoztatást, elnézést, hogy már hogy elnézést, hogy akkor viharzottam be, amikor ő már beszélt. Örülök, hogy KKV ügyben lépés történt, Ugye korábban erről már beszéltünk, és akkor azt említettük, hogy nem egyértelmű, tehát nincsenek átlátható szabályok az Egyesült Államokban, hogy állami szinten milyen, mi történik, katalogizálják-e az ottani szabályokat. Aztán ami az nyersanyagokat illeti, említette, hogy a harmadik országokkal van együttműködés, amely mindkét kontinens számára kölcsönös érdek. Ugye nálunk most új jogszabályok születnek a konfliktusos zónából származó ásványokra vonatkozóan. Ez a téma, ez fölmerül a tárgyalások közben, amikor is nyersanyagokról van szó? Mert hogy ha képesek vagyunk arra, hogy a mi szabályainknak érvényt szerezzünk, akkor az mindenképpen példaértékű lesz majd. Az Egyesült Államok egy nagyon komoly polgári és katonai kutatási programot fogadott el energiahatékonyság témában. Szeretnének ebben a, ezen a területen világ elsők lenni. Önök milyen együttműködésre látnak esélyt? Milyen, ki, milyen együttműködést építenek most ki? Hogyan tudunk élni piaci részesedésünkkel, vagy hogyan tudjuk ezt érvényesíteni a tárgyalások alatt? Köszönöm. Léner asszony az Aldétől. Köszönöm. Köszönöm a tájékoztatást. Örültem annak, amit hallottam. Sőt, messze menően egyetértek önnel abban, vagy politikai támogatásra lenne szükség a tagállamoktól. Én osztrák vagyok, úgyhogy tudom, hogy nem egyszerű. Én mindig is azt mondtam, hogy kommunikációs erőfeszítéseket kell tenni, mégpedig közösen a bizottságnak és a tagállamoknak. Ami a beruházási vagy befektetési bíróságot illeti, nyomon követtük a fejleményeket, kérdezném, hogy most hogy áll a helyzet. Remélem a bizottság KKV ügyben odafigyel arra, hogy ebben a javaslatban is szerepeljenek a KKV-k, tehát hogy hozzáférhessenek az összes ilyen panaszos eljáráshoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. López Bermejo asszony következik a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tájékoztatást a tizedik tárgyalási fordulóról. Két komoly aggályunk van a frakcióban. A gyakorlatban azt láthatjuk, hogy megvan annak a lehetősége, hogy az európai iparra ráerőlteti liberalizációs elképzeléseit az USA. Mi pedig nem tudunk, ér, nem tudunk érvényt szerezni a környezetvédelmi és munkakörülményekre vonatkozó szabályainknak, pontosan a szankciók félelme miatt. Nos, ott van például a refit. Úgy tűnik, hogy azt gondolják, hogy a TTIP-el a deregulizáció következik be ezen a területen. Aztán, mi a helyzet az olyan termékekkel, ahol kicsi a hozzáadott érték? Spanyolország sok ilyet állít elő. elő. Az Egyesült Államoknak a munkavállalók kizsákmányolása miatt komoly elő, lépés előnye van itt. Vagy mi a helyzet olyan, es, olyan iparágokkal, mint a vegyipar vagy az autógyártás? Az Egyesült Államokban itt nagyon rosszak a munkakörülmények. Vagy ott van a ö, agroélelmiszeripar. Az értékláncon mindenképpen átcsorognának azok az értékek, amelyek az Egyesült Államokból jönnek, és nyilvánvalóan nem a helyi termékek részvény, részesülnének előnyben itt Európában és sajnos megszűnne, a kapcsolat a különböző termékek és az előállított terület között. Ami pedig a szabadalmakat illeti, attól tartunk, hogy kevés multinális cég fogja megkaparintani a szabadalmak nagy részét. Köszönöm. Boleri képviselő következik az FDD-től. Grazie Presidente. Io... Köszönöm elnök úr! Az Európai Bizottság elnökségéhez szeretnék egy rövid kérdést feltenni. Technikai tárgyalási szinten milyen összefüggés van a kínai kérdéssel kapcsolatosan, tehát az EU részéről a piacgazdasági státusz elismerése és a tisztéssel kapcsolatos usa folyó tárgyalások között? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Krisztián, most jönnél. Feltennéd a kérdést? Te vagy a következő a listán. Kihagyhatatlan alkalom. Azt hittem, a koordinátorok jönnek először. Elnézést. Egy egyszerű kérdésem lenne, szabályozási kérdésekről, normalizá- normalizálásról. Én nyomon követem, hogy mi áll a um, tárgyalási dokumentumokban, de nincs megfelelő részletessége, lesz kifejtve. Hogy állnak a tárgyalások most ezen a területen? Ha jól tudom, nincs mandátum az érintett felektől, ami a normalizációra vonatkozik. Az ANSZI például az egyik legnagyobb norma, normával foglalkozó szervezet, szabmány szervezet az Egyesült Államokban. Washingtonban volt egy ülésünk múlt héten, szerintük nincs túl nagy nézetkülönbség ebben a kérdésben. Ennek főleg az az oka, hogy nehezen összehasonlítható az amerikai és az európai rendszer. Mi a helyzet tehát ez ügyben? Változott-e valami az eredeti munkadokumentumhoz képest? Köszönöm. Piráki asszony következik. Thank you, Chair. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bizottság képviselőjének, hogy beszámol a tárgyalások állapotáról. Kérdezném, hogy a bizottság késze arra, hogy az információ hiányt valahogyan áthidalja, hiszen a tagállamoknak nem igazán van információja kérdezném, hogy a vitarendező szerv milyen szerv, egy adhok szerv, vagy, és mikor kezdje el a működését? Köszönöm. Márten úr a következő. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentést tevőnek, hogy számolt a tegyes közön szakaszáról. Itt ülök. Az USA-ban egyre több olyan amerikai van, aki ellenzi ezt a szerződést, beleértve a politikai elitet, illetve a polgárokat. Ugyanez a helyzet az Atlanti óceán ezen oldalán, az EU-ban. Nos, nekem egy egész egyszerű kérdésem lenne, amit önnek szeretnék feltenni. Még hisznek ezen tárgyalásokban? Well, um, Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria... Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak ezen technikai tájékoztatásért, amely rendkívül érdekes volt. Azonban nem tudjuk elválasztani a technikai információkat a politikai háttér változásaitól. Márten kolléga utalt erre az imént úgy vélem, hogy nagy lehetséges esélyeket kínál Európának, illetve a világnak ez a megállapodás. Meg kell próbálnunk profitálni valamennyi lehetőségből, hogy ezt a szerződést valorizáljuk. Itt van például az éghajlat csúcs, amely bizonyosan egy új technológiai ciklus megnyitását jelenti majd egy nagy politikai megállapodás kialakítására ad ez esélyt. De ahogyan a kolléga elmondta az imént, hogyha nem készülünk fel kellőképpen, akkor az USA ragadhatja magához a vezető szerepet az energia, a klíma, a megújuló energiák területén, amelyek esetében Európa ö, hamarabb játszott vezető szerepet. Aztán itt van Latin Amerika válsága, Latin Amerikai gazdasági modell válsága, a citipet et is kiaknázhatnánk annak érdekében, hogy egy új szakasz felé elmozduljunk a Mercosurral való megállapodást illetően. Fontos tehát ezen tárgyalásokat ösztönöznünk, és nekünk is meg kellene ezt tennünk, nem csupán a megállapodás értelmében, hanem az általános kontextus érdekében a világ jövőjét figyelembe véve. Few, few Köszönöm, nekem is lenne néhány észrevételem. Lehet, hogy túl egyszerű is a kérdésem. Mit jelent az, hogy a tárgyalások véget érnek? Mi az, hogy a tárgyalások vége? Ezt hogyan kell értelmezni? És örök milyen idő keretben gondolkodnak a tárgyalások vége után? Minket az érdekelne, hogy mikor lép életbe maga a megállapodás. Második kérdés. Az energiárnak egy külön fejezetet szenteltek. Ez még érvényben van? Ugyanúgy életben van, vagy ugyanúgy érvényes ez, mint a, a tárgyalások kezdetén? Aztán um, cseppfolyósított földgáz, ez, ezzel kapcsolatban hogy állunk, illetve az USA-ból érkező import ebben a kérdésben hogy néz ki aztán? Harmadik kérdés, közbeszerzés, valaki utalt is rá, KKV-k szempontjából ez különösen érdekes, Valószínűleg az EU szempontjából ez a leglényegesebb kérdés. Alapvetően technikai részletek kérdeztünk rá. Kérem válaszolni ezekre a kérdések. Yes, thank you, Chair, and thank you to all... Köszönöm szépen. Talán Márten úr kérdésével kezdjük. Jó? Köszönöm. Uh, yes, well, thank you for, for all the, the, questions I will try to answer. Szeretném megköszönni az összes kérdést, és uh, próbálok tudásomtól telhetően, vagy tudásomból telhetően uh, válaszolni. Egyébként én vagyok az energetikai fejezet tárgyalás vezetője, Márten úr kérdésére azt tudnám mondani, hogy igen, úgy hiszük, hogy ez alapvető fontosságú megállapodás. Sokat nyerhetünk abból, hogyha megfelelően jó TTIP megállapodást tudunk elérni, és az EU gazdaságának nagy szüksége van ma egy ilyen megállapodásra, nagyobb, mint bármikor korábban. Tehát meg kell tenni minden erőfeszítést a bizottságnak, a biztosnak és a bizottság összes szolgálatának. Ennek megfelelően keményen munkálkodunk azon, hogy ez megvalósuljon. Elnök úr, ha megengedné, akkor az ön kérdésére térnék rá, hiszen ez is egy átfogó kérdés. Mit jelent számunkra a tárgyalások vége? Én azt mondtam, hogy lezárjuk a tárgyalásokat. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a tárgyalók munkája véget ér. Ez pedig azt jelenti, hogy mindkét oldalon utána a felelős szerveknek, intézményeknek meg kell vizsgálni a megállapodást, tehát az Európai Parlamentnek, illetve a tanácsnak a európai oldalon. Nem tudjuk, hogy ez milyen hosszú folyamat. Hiszen bizonyos határidőket be kell tartani, hiszen le kell tisztítani egy ilyen nemzetközi szerződést, de hát ezt még nem lehet előre megjósolni. Nem tudjuk, hogy ez milyen hosszú folyamat, és az sem egyértelmű, hogy mikor fog hatályba lépni a megállapodás. Valószínűleg egy elég hosszú folyamat lesz. Mondjuk két év? kérdezi az elnök. A tapasztalat alapján körülbelül erre lehet számítani, igen. Valószínűleg. Egy és két év közötti időszakra tehető. Also your question, sir, on the... Elnök úr föltett egy kérdést, illetve egy észrevételt tett egy konkrét témáról. Egyetértünk az ön állításával. Megpróbáljunk, megpróbálunk szakmai szinten a lehető legjobban előre haladni, és megállapítani, hogy hogy egy ERM fejezet pontosan hogyan is néz neki. Megvárjuk persze közben, hogy az Egyesült Államok politikai szempontból előrelépjen ebben otthon. Mindkét oldalról g 7 kontextusában megegyeztük abban, hogy a tárgyalásokat intenzívébbé tesszük, illetve az év vége előtt egy általános átfogó keretet dolgozunk ki minden egyes fejezetre vonatkozóan. Ez vonatkozik az ERM-re is évvégére, évvégéig pontosabban látunk majd. Most válaszolnék a többi képviselő kérdésére. Rübig úr, több kérdést is intézett hozzám. Például arról, hogy az energiakarta szerződést alkalmazni fogják-e. Ugyanis lesz egy fejezet ugye az energiáról és a nyersanyagokról. Mi aláírtuk ezt a kartaszerződést, az USA nem. Bizonyos javaslataink voltak már a tárgyalások során, és azokon az elveken alapulnak ezek, amelyek szerepelnek a energiakarta szerződésben, úgy gondoljuk, hogy ezek most is érvényben vannak, és azon tárgyalunk, az Egyesült Államokkal, hogy ez benne legyen a TTIP-ben. Egy ilyen példa a tranzit kérdése. Szerintünk a TTIP-ben ennek ott van a helye. Említette a Buy America törvényt, Hát ez közbeszerzési szempontból rendkívül fontos. Én említettem az imént azt, hogy egyensúlyra van szükség a piaci hozzáférés területén, tehát a közbeszerzésnél, a szolgáltatásoknál, például a közbeszerzéseknél jeleztük már a tárgyalások során, hogy bizonyos aggájaink vannak a Buy America-val kapcsolatban, hogy ennek milyen eredménye lesz majd. Aztán egy olyan kérdést is feltett, hogy mit érhetnénk még el a TTIP-ben, ami túllép a WTO szabályokon. Nos, energia és nyersanyag kérdésben, illetve KKV kérdésben sok mindent el lehet érni amely többet jelentene, mint amit a WTO szabályok kimondanak. Jelenleg ugyanis a felmerülhető problémákat nem fedik le ezek a nemzetközi szabályok. Vagy a kkv például a multilaterális szabályok tárgyát nem képezik. Tehát ez lenne az első alkalom, hogy ilyen típusú szabályokat megalkotunk a KKV-kra vonatkozóan. Well, then there was a uh, Ms. Crichton Darling uh, uh, on the lack of transparency in, in the U.S. at state level. Uh, Darling asszony azt kérdezte, hogy az Egyesült Államok uh, állami szintű uh, szabályozása mennyire befolyásolja a tárgyalásokat, például a szolgáltatások területén, vagy a pénzügyi szolgáltatások, vagy KKV-k, vagy a KKV-k számára kialakult információs eszközök. Meglátjuk, hogy mit tudunk elérni, de saját kkv számára mit tudunk elérni. Jó lenne, nem csak szövetségi szint, a szintet tudnák megcélozni, hanem az állami szintet is Tudjuk, hogy létezik ez a probléma, és próbáljuk megoldani. Uh, you were also mentioning the conflict minerals Említették a konfliktusos térségből származó ásványi kincsekről szóló jogszabályokat. Ugye uh, itt uh, a Dodd-Frank jogszabály alapján az amerikaiak elfogadtak bizonyos elveket, például azt, hogy kellő óvatossággal kell az afrikai nagytavak vidékén kibányászott nyersanyagokat fogadni, és az Európai Unióban is van egy ilyen tervezet, májusban fogadta el a parlament a módosítókat, a tanácsban ezekről szó lesz, és informális trilógusra visszük a dolgot, mi, is a tanács tárgyaló álláspontja kialakul. A TTIP ezt nem érinti közvetlenül, mégpedig azért nem, mert mi is és az amerikaiak is saját jogszabályainkat az OECD útmutatás alapján készítettük el, tehát közös alapja van a két jogszabálynak, illetve európai ö, szempontból csak tervezetnek, tehát nem, nem teljesen egyformák ezek a jogszabályok, és nem is akarom prejudikálni az európai jogalkotási folyamat eredményét, tehát ha nem is teljesen egyformák, a céljuk ugyanaz, és eh, ugyanazon a nemzetközi, ugyanabban a nemzetközi keretben eh, készülnek el, illetve készültek el. I, I was indicating that as, uh... Ami az energiahatékonyságot illeti, ez, ez egy olyan terület, ahol arra kell figyelni, hogy kiegyensúlyozott legyen az eredmény. Uh We do a lot uh, where the United States... Ez egy olyan terület, ahol komoly munkát végzünk. Egyébként az amerikaiak is. Megpróbáljuk kialakítani az energiahatékonysági standardokat együtt. És megpróbáljuk ezeket a standardokat tesztelni. Amit meg kell vizsgálni, az az, hogy mit tudunk még ezen a területen együtt elvégezni. Következő kérdés mi is volt? Well, I think there were also uh, certain concerns expressed. Azt hiszem, hogy elhangzott néhány aggodalom Érméko asszony részéről a védelem szintjével kapcsolatban mindig is elég egyértelműen akartunk fogalmazni ezzel kapcsolatban, és ezt megtehetem ma is. Tehát ebben a megállapodásban semmi nem fogja a különböző rendeletekből levezethető európai védelmi szintet alásni. Nem, nincs ilyen célja a tárgyalásnak. Ez igaz a vegyiparra is, ahol a REACH rendelet kötelező az Európai Unióban. Mindig azt mondtuk, hogy a TTIP tárgyalás nem a REACH-ről szól, hanem arról, hogy mit tehetünk együtt, hol tudunk együtt működni az Egyesült Államokkal, természetesen figyelembe véve azt, hogy a kiinduló pontok mások, mert nekünk van egy REACH rendeletünk, nekik másfajta jogszabályaik vannak, de nyilvánvalóan, hogy ezek a tárgyalások a REACH rendeletet nem fogják alásni. Van még egy kérdés, ami a TTIP tárgyalásokhoz nem kötődik közvetlenül Kína én nem gondolom, hogy közvetett vagy közvetlen kapcsolat lenne az amerikai tárgyalások, illetve Kína azon igyekezete között, hogy őket piacgazdasággá minősítsék át hivatalosan. Úgyhogy ez, ezzel kapcsolatban nehéz nekem bármit mondanom. Ami a szabványosítás kérdését illeti, megint különböző szinteken zajlik a munka. Van egy technikai e, van egy technikai tárgyalási szint, illetve növényegészségügyi e, területen például nagyon eltérőek a rendszereink, és aztán ágazat specifikus agendákat akarunk kialakítani bizonyos más ágazatokban is, tehát e, a jövőbeni szabályok előkészítését próbáljuk így megtenni. Vannak olyan ágazatok, ahol értünk el eredményeket, a textil ágazat például egy ilyen terület. Vannak olyan területek is, ahol nem sikerült ilyen látványos eredményeket elérni. Szireki asszony kérdezte, hogy mi a, miről szól ez a beruházási bíróság, e, amelyet javasoltunk. Ennek nem én vagyok a felelős ennek a kérdésnek, de annyit elmondhatok, hogy a TTIP tárgyalásoktól kezdődően létrejöhet egy ilyen investment court, beruházásokról ítélő bíróság, eh, ahol a bírók harmada amerikai állampolgár harmada, európai állampolgár harmada pedig harmadik országból származó állampolgár, és ez lenne az az egyetlen bíróság, amely meg tudná vizsgálni a TTIP alapján a befektető védelmi ügyeket. Tehát ez lenne a az ötlet a TTIP-en belül. Többi tárgyaló partnerünkkel is beszélünk arról, hogy eh, hosszabb távon egy nemzetközi bíróságot kellene létrehozni ezen a területen, de az első lépéseket bilaterálisan tennénk meg az amerikaiakkal. I think uh, I've tried to cover more or less. Azt hiszem, hogy ezzel válaszoltam a kérdésekre. Amennyiben kiadtam volna valamit két oldalúan, majd válaszolok rá. Kedves kollégák, kérzi úgy, hogy nem kapott kielégítő választ. Mm, I feel unhappy. Én úgy érzem, LNG, olaj, aztán Márten úr. Ön, ön viszont egyértelmű választ kapott. Ön egyértelmű választ kapott, kedves uram. A, a főigazgatóság képviselője hisz a tárgyalásokban és annak a sikerében. De persze ön beszélhet, ha akar. Tessék. Le chef de délégation... Euh a delegáció vezető a bizottság hivatalos diskurzusát ismételgeti. Én önhöz szóltam személyesen tárgyalóként, hogy ön hisz a tárgyalásokban? Véget fognak ezek én? Elérjük a célunkat? Oké. Okay. oui? Igen, teljes mértékben hiszek benne. Hangzik a válasz. Biztos lehet benne, hogy teljes mértékben hiszek ebben. You said you were not uh, satisfied with... Elnök úr, ön azt mondta, hogy nem, nem elégedett az LNG olajügyben adott válaszommal. Amennyiben nem voltam eddig világos, akkor most megpróbálnék még világosabban fogalmazni. A nyersanyag tárgyalások keretében egy sor kérdéssel foglalkozunk, és mindig is azt mondtuk, hogy két, két osztályra lehet osztani ezeket a problémákat. Vannak olyan kérdések, amelyek vitatottak a kétoldalú kapcsolatainkban, és aztán vannak olyan kérdések, amelyek nem annyira kétoldalú nehézségeket képeznek le, hanem inkább olyan területek, ahol a mi kétoldalú megállapodásunk később egy globális megállapodáshoz vezethet, mert eh, ahogy Rübik úr is mondta, a WTO-n belül is vannak nehézségek, és ezeket a tárgyalásokat fel lehet használni arra, hogy 21. századhoz igazítsuk a szabályokat, vagy a 21. századi kérdésekre megfelelő szabályokat hozzunk. Na most eh, vannak bilaterális problémák az Egyesült Államokkal, nyilván ezek közé tartozik az agy nem tudunk hozzáférni eh, az olajhoz és az LNG-hez, mert vannak eh, exportkorlátozások amerikai részről. Ez nyilván nagyon fontos szerepet játszik a tárgyalások során. Abban ön biztos lehet, hogy ez tényleg az érdeklődésünk homlokterében van. Jó, köszönöm, mondja az elnök, és ez, ez, ezzel elégedett is vagyok. Szolmális úr Köszönjük azt, hogy köztünk járt, és majd fogunk még találkozni itt az ITRE bizottságban. Kedves kollégák, elköszönök Önöktől, holnap reggel 9-kor találkozunk újra.